bizottság. Megnyitom a mai ülést, lesz néhány közleményem. Az akreditált parlamenti asszisztensek zaklatás ellenes panaszait kisvizsgálandó összeült egy vizsgáló bizottság, és miután meghallgattuk az érintett feleket, Mária João Rodriguez képviselőre a hatos paragrafus 166-os alpontja alapján a parlamenti asszisztensekkel szemben alkalmazott verbális abúzus okán büntetést szab ki az elnökség. Erről értesítettük a képviselőt tegnap a 167-es szám alapján. Ez ellen fellebezhet az illető, kérheti esetleg a büntetés felfüggesztését. Szép kezdet a mai napra, de most kezdjük el akkor a nap, napi rendet. A bizottság nyilatkozatát fogjuk meghallgatni az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó Európai Uniós keretről. Nem lesz spontán felszólalás, és kékkártyás felszólalásokat sem tudok engedélyezni, megadom a biztos asszonynak a szót. Jó napot kívánok, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Eh, Húsz évvel ezelőtt kezdtünk el foglalkozni az endokrin károsító anyagokkal, jelentős eredményeket értünk el azóta. Mára tudható, és ebben Európa vezető szerepet játszik, hogy az endokrin károsító anyagokkal foglalkozni kell, veszélyesek. 99-ben már betiltottuk az endokrin diszruptorokat, és Európa volt az első kontinens, ahol először lefektettük az endokrin károsító anyagokra vonatkozó szabályokat, ideértve a növényvédő anyagokra vonatkozó szabályokat is. Azóta nemzetközi szervezetekkel közösen együttműködve is történtek már lépések, de ez még mind nem elég, mert ez egy globális kihívás, hiszen azóta bizonyított, hogy nagyon sok polgár életét károsan befolyásolják az endokrin károsító anyagok. Tovább kell tehát mennünk ezzel az úton, és ezért múlt novemberben a bizottság átfogó nyilatkozatot fogadott el az endokrin károsító anyagokról. Ennek az anyagnak a tanúsága szerint a polgárok védelme érdekében, a környezetvédelme érdekében további intézkedéseket kell hoznunk. És pontosabb kritériumokat kell kidolgoznunk a biocidok és a peszticidek vonatkozásában különösen. Ez azóta is európai prioritás és az elővigyázatosság elvének megfelelően három célt követ a bizottság. Csökkenteni kívánjuk az endokrin károsítóanyagoknak való kitettségét az embereknek, fel szeretnénk gyorsítani azt a kutatást, ami ide vonatkozik, és harmadsorban pedig aktív módon próbáljuk a párbeszédet kezdeményezni valamennyi érintett társadalmi csoporttal. A bizottság elfogadott egy átfogó ö, időtervet az intézkedésekre vonatkozóan. Ezeket a közleményünk tartalmazza, úgyhogy elkezdődött minden fronton a munka. Horizontális módon vizsgáljuk az endokrin diszruptorok kérdését, és 2020 első fél évéig úgy gondoljuk, hogy lezárul ez a vizsgálat. 2019-ben megszerveztük az első éves konferenciát az érintettek számára, és külön webportált hoztunk létre a témának. Hosszú távra előre tervezünk, kutatási prioritásaink vannak. Tisztelt képviselők, tudom, hogy egyeseket nem elégít ki ez az úgynevezett fitness check, de garantálhatom, hogy nem akarjuk a szőnyeg alá seperni a problémát, mindannyian elkötelezettek vagyunk a napi politikában az endokrin károsítóanyagok visszaszorítása mellett. Segítsenek minket abban, hogy még erőteljesebben tudjunk fellépni. Sok ágazatot érint a kérdés. A bizottság átfogó, integrált javaslatcsomagot tervez, de mielőtt jogalkotási javaslattal élünk, még fel kell tárnunk számos területet, és nem akarunk olyan intézkedésre magat, amely önmagával ellentmondásban áll. De azért már született néhány előzetes tanulmány, de látjuk azt is, hogy még az aspektusok nem minden köre lefedett ezek által. További kritériumokra, mutatókra van szükség, és szabályozási javaslatokra. A fitness checknek nevezett eljárás ezeket a réseket föl fogja tárni, és minden aspektusát feltárja majd a hétköznapi életben az endokrin károsító anyagoknak, ideértve az élelmiszerek, játékok, kozmetikumok kérdését is. Sok adatot gyűjtöttünk már, ezt folytatjuk. Gyorsan szeretnénk a dolog végére érni. Az új, annan felálló bizottság jövőre minden adattal rendelkezni fog ahhoz, hogy lépéseket tehessen. Köszönöm szépen a bizottság szolgálatainak a nevében az önök támogatását, és garantálhatom, hogy a bizottság azon lesz, hogy gyorsan és hatékonyan fellépjen. A különösen a veszélyeztetett fogyasztók védelme a legfontosabb számunkra. A kozmetikumok területén zajlik már a szabályozási elképzelések megvitatása, azon anyagok tekintetében, amelyeket megéve, vagy amelyekkel bőrkontaktus teremtve kerülhet a szervezetünkbe endokrin disruptor, ugyancsak a végleges utolsó fázisába jutottunk a felmérő munkának. Minden lehetséges aspektusát, ágazatát a problémának lekívánjuk fedni a vizsgálattal és majd a szabályokkal. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm a bizottságnak. Most akkor a frakció képviselőit fogjuk meghallgatni. Először Görling asszonyt a néppárba három percben. Um, I'm speaking actually to... Köszönöm szépen. Kizeke úr nevében szólok ma egyébként, mert nem tudott eljönni hozzánk. A néppárt nevében Szeretném széleskörűen támogatni ezt az állásfoglalási indítványt a parlament részéről, mert megfelel annak a célnak, hogy komprehenzív, átfogó keretet szabjunk az endokrin diszruptoroknak. Azt gondolom, egy iskolai jelentéshez hasonlóan kellene jellemeznünk azt, hogy még keményebben kell dolgoznunk, az adatok értékelését, a feltárást fel kell gyorsítani. A bizottság aggódott a felülvizsgálatról miatt, és teljes mértékben támogatom ezt. Minket is aggaszt a sebesség, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy nehogy kicsúszon a kezünkből ez a téma. Befektetésre van szükség, ezt már a parlamenti szövegben kiemeltük. Eh, a különböző anyagok, keverékek eh, vonatkozásában, illetve hogy milyen hatások, hatásuk van. Ebben mindannyian egyetértünk. Az én ö, eh, szempontomból is ez az utolsó beszéd lesz, mint sokunk esetében. Mint brit képviselő egy dolgot szeretnék említeni a Brexitről, illetve hogy milyen módon kapcsolódik ez a témához. A Brexitből nagyon sokat tanultam ugyanis. Például az, hogy soha ne kövessek semmilyen ideológiai kérdést csukott szemmel. Ne adjuk fel azt, amiben hiszünk. Nagyon fontos, hogy ne hittel, ne ilyen elképzelésekkel, hanem valamilyen bizonyítékon alapuljonak a meggyőződéseink. Hogy ennek mi köze az endokrin diszruptorokhoz? Hát szerintem sok. Ugyanis nagyon sokat hallunk arról, amit én ideológiai hisztériának neveznék az endokrin disruptorok esetében és itt most az egyes módosítóra gondolok, ez nagyon jó példa, ezt a néppárt nem fogja támogatni. A gyanús és a bebizonyított endokrin disruptorokra is vonatkozik, ez túl gyors, túl messze megy, és nem tudományos bizonyítékokon alapul. A második dolog a Brexit-tel kapcsolatban, hogy azt mondták nekünk, hogy ne hallgassuk meg a szakértőket. Ami az endokrin disruptorokat illeti, viszont meg kell őket hallgatnunk, értékelnünk kell rendszeresen a tudományos eredményeket. Széles körben támogatni tudjuk ezt a nyilatkozatot, nem támogatjuk a módosítókat, és várjuk a következő parlamenti ciklust, hogy előrelépjünk ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dali asszony következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Ha elhallgatjuk ezt a döntést, ez olyan luxus, amit nem engedhetünk meg magunknak. Nagyon sok termékben, a műanyag üvegekben, a gyermekjátékokban, kozmetikumokban és az élelmiszer csomagolanyagokban is megtalálható. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a veszélyes anyagokat kivezessük azokat is, amelyek endokrin disruptor jellemzőkkel rendelkeznek. Azonban konkrét fellépésre van szükség. És úgy érezzük, hogy az Európai Bizottság túl keveset, túl későn tett Megvolt ugyanis a stratégiai keret, azonban a konkrét intézkedés még mindig hiányzik, hogy teljesen mértékben óvjuk az emberi egészséget és a környezetet. Azért mondjuk ezt, mert a stratégián belül például kizárjuk a játékokat és a kozmetikumokat, és ez csak ilyen fragmentált normákhoz vezet a különböző országokban és ez nem jó sem a fogyasztók számára, mert nem tudják, hogy milyen szintű védelmet várhatnak, de a gyártók számára sem, mert a normák eltérőek. Európai fellépésre van szükség. És ennek az emberi egészséget, illetve a környezetet kell elsősorban és legfontosabbnak tekintenie. A vegyi anyagok, az anyagok, a játékok, a kozmetikumok és az élelmiszer csomagolanyagok terén. Szociáldemokrataként olyan jogi keretet szeretnénk, amely védhet minket. Horizontális definíciót is kérünk a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet definíciójának megfelelően. Az embereknek joguk van tudni azt, hogy azok a termékek, amelyeket felhasználnak, nem károsítják az egészségüket a szociáldemokraták nevében. Kérem, ismerjék el a parlamenti állásfoglalási indítványt, és zárjuk le ezt a témát minél előbb. Köszönöm szépen. Köszönöm. Részasszony következik az Alda nevében két percben. Köszönöm, köszönöm, tisztelt elnök úr. 99 óta vagyok itt, és 20 éve az endokrin disruptorokkal kapcsolatban nem igazán változott a helyzet, pedig a tudományos ö, eredmények igen az emberi egészség, az állati egészség terén bizony, bizonyos betegségek ehhez kapcsolódnak. Ott van például a rák, a reprodukciós betegségek. Az egészségügyi világszervezet 2013-ban már világot fenyegető beszélyről beszélt, mi nagyon-nagyon le vagyunk maradva. A bíróság 2015-ben elutal, elítélte a bizottságot, mert nem lépett és négy évvel ezután még mindig nem léptünk előre. Ez az új stratégia szerintem hiányosságokkal rendelkezik. Például ott van a definíció. A, csak a fitofarmaceutikai termékekre vonatkozik mindez, és nagyon jól tudjuk, hogy az élelmiszerekhez is kapcsolódik ez. Tehát minden olyan anyagot tiltani kell, amely az élelmiszerrel kapcsolatba kerül kozmetikumok, játékok. Tegnap megnéztem, csak nyolcat regisztráltak endokrin diszruptorként, de több mint ezer van. Néhány nappal ezelőtt született egy tanulmány, ahol 90 ilyen anyagot találtak Franciaországban egyetlen folyóban. Óriási az eltérés, tehát fel kell hasz, gyorsítani a teszteket. Ott van a bisphenol A ezt is használhatják széles körben. Európa nem lép elég gyorsan előre. Az eredmény Belgium is például már elkezdett jogszabályokat hozni, akár csak Franciaország és még egy csomó ország. Szükség van tehát európai szintű harmonizációra, az európaiak egészségének és környezetének védelme érdekében. Meg kell hallgatni a kutatókat, mert nem megyünk elég gyorsan és elég messzire, pedig erre volna szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, Konecsna asszonynak adok szót két és fél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztos asszony. Úgy gondolom, szomorú, hogy ma ismét az endokrin diszruptoroktól kell vitáznunk. Az Európai Bizottság sokáig tétlen maradt, és egész nemzedékek egészségét sodorta így veszélybe az embereket nagyon súlyos egészségügyi kockázatok fenyegetik. 1999-ben készítette el az Európai Bizottság az endokrin diszruptorokról szóló első stratégiáját. Azóta rengeteg időt pazaroltunk el, biztos asszony, mert a gyakorlatban nem tettünk semmit. Nem tettünk kézzelfogható intézkedéseket arra, hogy az endokrin diszruptorokat minimalizáljuk, vagy korlátozzuk. Az elmúlt öt évben az Európai Bizottság semmit nem tett, annak ellenére, hogy mert a bíróság is kimondta, hogy az Európai Bizottság mulasztott ezen a téren. A vízben, a csomagolóanyagokban, kozmetikumokban, orvosi termékekben és játékszerekben megtalálhatók az endokrin diszruptorok. A gyártóknak elég időt adtunk arra, hogy megoldást találjanak, de egyelőre nem rukkoltak elő megoldással, ahelyett azt látjuk, hogy manipulálnak, és megmásítanak kutatási eredményeket. Ezt a, ezt a konfliktust most már meg kell oldani. Az endokrin diszruptorokat szigorúan szabályozni kell, hasonlóan a karcinogén és mutagén, valamint toxikus anyagokhoz képest. Mindenképpen szabályozni kell az összes olyan területet, ahol ezek az anyagok jelen vannak, és biztosítani kell, hogy lépésről lépésre kivonjuk őket a forgalomról forgalomból. Ehhez azonban megfelelő követelményeket kell szabni a teszteléshez és az anyagok azonosításához is. Ugyanúgy, mint a mutagén és karcinogén anyagoknál, illetve azoktól eltérően a az endokrin diszruptoroknál nincsenek küszöb, meghatározva küszöbértékek. A bisphenol A esetében olyan küszöbértékeket határoztak meg, amelyek túl magasak, nem elégségesek ezek az intézkedések a bisphenol A-nak való kitettség messze meghaladja a megengedett szintet. Kedves kollégák, az állásfoglalással kapcsolatosan módosítókat készítettünk, abból indulunk ki, hogy ezek megfelelően tükrözik azt a fajta frusztrációt, amelyet a bizottság munkájával vagy tétlenségével kapcsolatosan érez, érzünk. Nem elég kritikus állásfoglalásokat készíteni, cselekedni is kell. Rivazi asszony, két és fél perc. Si, madame la commissaire, Köszönöm, biztos asszony. Bevallom, hogy ami az endokrin perturbatorokat illeti, nem igazán léptünk előre. Az egészségügyi világszervezet már 2013 óta világot fenyegető veszélyről beszél. Rengeteg olyan ö, publikáció született, ami ö, rámutat például arra, hogy a cukorbetegség, a, a túlsúlyosság, a túl ö, különböző egyéb betegségek is ennek köszönhetőek. Például a gyerekek metabolizmusát is befolyásolja. A terméketlenség. Tudjuk, hogy az endokrin perturbátorok okozzák, és mit csinál a bizottság? Várja, hogy időt nyerjen. Őszintén szólva, jogszabályra van szükség, és önök is azt mondták, hogy 99 óta megvan a stratégia, de, de azóta mi történt? Kilépett előre az Európai Parlament. Egy svéd miniszter volt szükség, és egy, az Európai Parlamentre, hogy a bírósághoz forduljon, hogy a bíróság végül is fölhívja a figyelmét a bizottságnak arra, hogy végezze már el a feladatát. Hogy tudjuk már, hogy mik azok a, az endokrin perturbátorok. Meg kell mondanom, hogy Amióta itt vagyok, örülök annak, hogy hála Istennek vannak olyan képviselők, akik az európai állampolgárok egészségét akarják védeni. De önök mit javasolnak? Hát vagy minimálisra csökkentjük az emberek kitettségét. De hogyha Domenex asszony ö, jelentését nézem, és az ECR-ben levő kollega képviselét, hát egyre nagyobb azoknak a száma, akik ki vannak téve ennek a, az anyagnak, és önöknek még csak tervük sincs. Ez az állásfoglalási javaslat viszont igen. Akkor nézzük, nincs még közös definíciónk sem, amely horizontális lenne az endokrin perturbátorokról, a kozmetikumok, a játékok, az adalékanyagok, az élelmiszerekkel kapcsolatos anyagok vonatkozásában ott van a REACH, pedig hát ez egyszerűen hihetetlen. És nézzük a teszteket, az értékeléseket. Még az anyagok engedélyezéséről sincs szó. Hát akkor most kivel szórakoznak? Kérem a következő ciklusban igenis foglalkozzanak ismételten az Európai Parlamenti Javaslattal, hogy legalább ezeket zárjuk ki, mert az állampolgárok egészségéről van szó nem a lobbiknak kellene egyre jobban elharapozni, hanem az állampolgárok egészségét. Köszönöm. Na. Köszönjük. szépen. Megadom most a biztos asszonynak a lehetőséget, hogy reagáljon a felvetésekre. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a megszólalásokat. Mint egy 20 évvel az első bizottsági stratégia megszületése után Továbbra is problémát jelentenek az endokrin károsító anyagok a polgárok életében. Míg valóban jelentős lépéseket tettünk és előrelépés történt ezen anyagok visszaszorítása érdekében, abban egyetértek önökkel, hogy fontos, hogy ezeket az erőfeszítéseket továbbra is fenntartsuk. Ahogy már rámutattam, a bizottság szolgálatai elkezdték már a munkát a különböző intézkedések megfogalmazásában tavaly. Ugyanakkor a megrévő politikák végrehajtását is szigorítottuk. Ez egy olyan terület, ahol a különböző politikák koordináció nagyon alapvető feltétel. Számítok az önök támogatására is abban, hogy folytassuk ezt a munkát, mert a lakosság, a fogyasztók, a környezet megérdemli azt, hogy megvédjük az ilyen fenyegetésektől. Végül pedig engedjék meg, tisztelt képviselők, hogy Andrukajkis kollégám nevében és a magam nevében is sok sikert kívánjak Önöknek a következő időszakhoz, hiszen választások előtt állunk. Köszönöm szépen, biztos asszony! Egy állásfoglalási indítvány foglalja össze a mai ö, vita tanulságait. A frakciók ezt közösen nyújtották be, hét képviselőcsoport együttesen. A vitát most lezárom, és még ma fogunk szavazni erről a témáról. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra, ami Klün ö, kolléga jelentése Európai Egyablakos Tengerügyi Ügyintézési Környezet címmel. Megadom négy percben az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt asszony, és köszönöm az árnyék előadóknak is a támogatást. Nagyon jó együttműködésben alkottuk meg ezt a szöveget az egyablakos tengerügyi ügyintézésről. Ennek a szövegnek az a célja, hogy segítse, egyszerűsítse a tengeri áruforgalmat, a kikötők működését, és hogy garantáljuk azt, hogy ha bárhonnan hajó érkezik egy európai kikötőbe, akkor harmonizált eljárás alapján ezeket egyformán kezelik. Minden európai kikötőben. Ez eddig nem volt ugyanis így és egységesíteni kellett a követelményeket. Ez a kereskedelmet hatékonyabbá, könnyebbé, gyorsabbá teszi majd. Sok kikötővel együttműködtünk, sok látogatást tettünk ezekbe, megvizsgáltuk a helyzetet helyben, és ezek alapján próbáltunk egy olyan javaslatot megfogalmazni, amely minden európai kikötőnek jó lesz egységes, az egységes rendszer, az egyablakos ügyintézés, mindenkinek érdeke. Jó volt az együttműködés, a háromoldalú egyeztetés is hatékonyan működött a román elnökségnek, a bizottságnak is köszönöm a konstruktív együttműködést. Ritkán halad előre ilyen szépen akadálymentesen egy-egy jogalkotási javaslat. Ez példaértékű volt, mindenki tudatában volt a problémának, a megoldás szükségességének. A kereskedelem egyszerűsítésének, ösztönzésének a szükségessége mindenkit jellemzett, és a különböző kereskedelmi megállapodásaink tükrében is Európa és az európai hajózási szállítási ágazat ezáltal versenyképesebbé válik. Ez a kikötőknek, a, a, a szállító cégeknek is előnyös, hogy kevesebb bürokráciával, rugalmasabban és mégis biztonságosan lehet majd azt a hatalmas árumennyiséget kezelni, ami Európába érkezik. Sok helyütt még a 70-es évekből származó technológiával, adminisztrációval végezték a dolgokat. A harmonizáció tehát egyben modernizációt is jelent, és ugyanakkor csökkenti az administratív terheket és a költségeket is. Számos egyedi technikai kérdéssel is kellett foglalkoznunk, illetve megnéztük, hogy az egyes kikötői rendszerek hogyan újíthatók meg, hogy meg tudjanak felelni az új feltételeknek. Egy átmeneti időszakban az átállás során még rugalmasságot javaslunk, de végül is a technológiai átállásnak mindenhol meg kell majd történnie. És persze ennek van egy kormányzati vonzata is, az egyes tagállami kormányoknak is lépni kell annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Gondolom erről az árnyék előadó is fog beszélni. És a szállító cégeknek is nagyon fontos, hogy tudják, hogy ki a felelős az egyes eljárásokért, jobban, mint eddig. Összességében tehát nagyon pozitív a kép, várjuk a végrehajtás fázisát, és várjuk azt, hogy megfogható módon érezhető lesz majd a bürokrácia csökkenése, az ügyintézés rugalmasabbá tétele az európai kikötőkben. Köszönöm szépen, előadó asszony, most akkor a biztos asszonynak adok szót. Tisztelt elnök, kedves képviselők! Az Európai Bizottság nagyon örül annak, hogy a jogalkotók politikai megállapodásra jutottak e szabályozás kapcsán, amelynek révén létrejön az Európai Egyablakos Tengerügyi Ügyintézési Környezet. Végre tudunk reagálni arra, hogy a tengerügyi, illetve az e, Európai Tengerészeti Ágazat egy harmonizált rendszert e, kér már régóta. Európa számára. A nyilatkozattételt illetően köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Klőn asszonynak, valamint a Transzakbizottságban ülő árnyék jelentéstevőknek. Örülök, hogy mindannyiukat itt látom ma. Köszönöm nekik, hogy ilyen eltökéltséggel, elszántsággal dolgoztak ezen a szövegen, és hozzájárultak a megállapodás megkötéséhez. A fuvarozók rengeteg időt töltenek a nyilatkozattételi kötelezettségeik teljesítésével. Az új szabályozás révén 2,5 millió munkaórát lehet megtakarítani évente, és csökkenteni lehet az adminisztratív költségeket is, mégpedig 725 millió euróval a hajózási ágazatban 2030-ig. Ezt lehetővé teszi az, hogy közös fogalom meghatározásokat és normákat fogadunk el, és a meglévő tagállami egyablakos ügyintézési pontokat egy közös horizontális ügyintézési környezetté alakítjuk és harmonizáljuk a jelentéstételi kötelezettségeket. Az új környezet emellett előmozdítja az adatok újrafelhasználását és az egyszeri nyilatkozattétel elvédnek a végrehajtását is elősegíti. Az új rendszer lehetővé teszi majd azt, hogy függetlenül attól, hogy melyik kikötőbe futnak be a hajók, ott kelljen nyilatkozatot tenniük. Az egész logisztikai rendszer számára kedvezőbb lesz majd a hatékonyabb információáramlási rendszer. A hajózási ágazat ezt a szabályozást az egyik legfontosabb kezdeményezésnek tartja az operatív hatékonyság növelése és az adminisztratív terhek csökkentése tekintetében, és már most jelezték, hogy nagyon elégedettek a kompromisszumos szöveggel. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumos szövegváltozat nem csak az összes, a három intézmény követelményeinek tesz eleget, és a tenger részeti ágazat követelményeinek, hanem az egész logisztikai hálózat számára kedvező lesz, mert előmozdítja a digitalizációt és az információk hatékonyabb áramlását, ami nyilvánvalóan közvetlenül kihat a versenyképességre, valamint a hajózási ágazat azon lehetőségeire, hogy a multimodális megoldásokba teljes mértékben integráljuk, vagy integrálódjon. Köszönjük szépen, most a különböző frakciók hozzászólói következnek, először a néppárt részéről Fandekamp úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszöntök mindenkit! és elsősorban köszönetet mondanék Dérdrenek, a jelentéstevőnknek, aki egy nagyon bonyolult témát dolgozott fel. A hajózási ágazat digitalizációja, sőt az egész közlekedési ágazat digitalizációja rendkívül fontos, és remélhetőleg egy jóval hatékonyabb, tisztább közlekedési rendszer kialakulásához vezet. Az egyablakos tengeri ügyi ügyintézési környezettel, hogy ezt a fantasztikus szófordulatot használjam, egy egész sor elemet szabályozunk a kikötőbe érkező hajók ö, nyilvántartási, ö, illetve nyilatkozatételi kötelezettségét is érinti, vámügyi kérdéseket érint, és így tovább. Tehát egy egész sor kérdést tisztázni tudunk ezzel a szabályozással. A 2010-es szabályozás sajnos nem működött jól, ezért készített az Európai Bizottság új szabályozás tervezetet, amely remélhetőleg nagyobb arányú harmonizációt és egyértelműsítést hoz magával. Őszintén szólva, én még mindig aggódom egy kicsit a különböző rendszerek közötti együttműködés miatt. Gondolok itt kifejezetten a kikötői eh, rendszerekre. Nem tudom, hogy a gyakorlatban mennyire lesz könnyen megvalósítható ez az új rendszer. Remélem, hogy az Európai Bizottság biztosítja a szabályozás megfelelő végrehajtását. Elnök úr, ez az utolsó felszólalásom ebben a ciklusban itt a parlamentben. Mindenkinek köszönöm a rendkívül jó együttműködést, és külön köszönöm Telicska úrnak és Bolc asszonynak. Fandekamp úr, azt hiszem, hogyha minden kolléga itt lenne, sajnálatos módon ugye nem ez a helyzet, akkor biztosan megtapsolták volna önt, hiszen ön volt az egyik kulcsfigura, nem csak a Transzakbizottságban. Én a magam részéről is szeretném elmondani, hogy nagy megtiszteltetés volt együttműködni önnel a koordinátorok körében. Biztos vagyok, hogy hiányolni fogja önt a parlament. Most az SZND részéről Fleckenstein urat halljuk. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégek! Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek, az összes kollégának és az Európai Bizottságnak és a rendkívüli jó együttműködésért a dosszié kapcsán. A szabályozás fő célja az volt, hogy a bürokratikus terheket csökkentsük. Ezt a célt mindenképpen sikerült elérnünk. A szabályozás csökkenti a bürokráciát, a hajóépítők, a különböző legénységi tagok és egyéb érintettek számára a nyilatkozatételi formalitások harmonizációja rendkívüli módon megkönnyíti majd az információ áramlást a különböző kikötők között, valamint a hajózási társaságok és kikötők között. Emellett biztosítottuk azt is, hogy a kikötői munkások során számára megfelelő képzéseket biztosítjunk az új rendszerrel kapcsolatban. Tudjuk, hogy a jól működő kikötő számára az alfa és omega a jól képzett munkatársak csapata. Ezzel a szabályozással azonban nem csak az európai kikötők környezetén javítottunk. Az elmúlt öt évben rengeteg mindent szabályoztunk, gondolok itt elsősorban a kikötői csomagra, amelyet a tagállamok most már néhány hónapja alkalmaznak is. Ezzel a rendelettel elkerülhetővé vált a kényszerliberalizáció, pénzügyi átláthatóságot teremtettünk, erősítettük a munkavállalók jogait. Azt gondolom, hogy a nemrégiben elfogadott hulladékkezelési irányelvvel javítottuk a környezetvédelmi helyzetet is a kikötőkben. Most a ciklus végén én is szeretném megköszönni mindenkinek a kiváló együttműködést, és azt hiszem egy kicsit meg is dicsérhetjük magunkat, megveregethetjük a saját vállunkat, hozzájárultunk ahhoz, hogy az európai kikötők versenyképessége javuljon, és ez nem csak az én városom Hamburg számára jó, hanem mindannyiunk számára. Köszönöm szépen, most az Elde részéről Meissner, Meissner asszony következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Számomra tényleg bezárul ma a kör, nem azért, nem csak azért, mert képviselőként ez az utolsó beszédem itt, mert nem jelöltettem magam újra, hanem azért is, mert emlékszem, hogy amikor 2009-ben a Tranba kerültem, akkor a belga kollégánk épp az előző, a megelőző szabályozáson dolgozott, ez az önkéntességen alapuló digitális nyilatkozattételi rendszert szabályozta kikötők számára. Akkor is elhangzott már, hogy legyen egy egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet, de ez önkéntes módon működik majd. Azóta már tudjuk, hogy ez nem működött megfelelően, és tettünk egy további jelentős lépést. Most már harmonizáljuk az ügyintézést, ez azt hiszem javítani fogja a az eljárások végrehajtását a kikötőkben, és hát Knut, lényegében elmondtad azt, amit én is mondani szerettem volna. Hát ugye mindketten északnémetek vagyunk, nem is csoda ez, mert én is épp arról akartam beszélni, hogy ebben a ciklusban mennyi mindent tettünk a kikötőkért. Kezdve a te jelentéseddel, Knut, ez volt az úgynevezett port package, a kikötői csomag, ott együttműködtünk egymással, aztán jött a kikötőkben a hulladékkezelés kérdése, és most jött, zárja a kört Dérdre jelentése. És mivel az utolsó hozzászólásomról van szó, én is köszönöm még egyszer mindenkinek. Nagyon örülök annak, hogy a kevés jelenlévők közül, persze jó lett volna, ha többen vannak itt, mert ez egy fontos téma, de azok közül, akik itt vannak, gyakorlatilag rengetegen olyan kollégák, akikkel az elmúlt tíz évvel sokat és sokszor együttműködtem. Nagyon örülök, örültem az itteni munkának, az Európai Parlament ugye a legdemokratikusabb intézmény, amely létezik. Jó volt itt dolgozni, és mindjárt be is fejezem. Még csak annyit mondanék, hogy örülök, hogy itt van Violeta Bolcs, a mi biztosunk, és örülök, hogy áldebeli Tran kollégám Pável elnököl épp itt ma. Köszönöm szépen mindenkinek, és hű maradok a tengerügyi témákhoz. Kedves kollega, nő, ugyanazt tudom elmondani, mint Vandenkamp úrról mondtam az előbb önnel kapcsolatban is. Úgyhogy azt hiszem, ön olyas valaki, aki tényleg nagy nyomot hagyott itt a parlamenti életben. Most pedig, miután megköszönöm mindezt önnek, Szémul asszony következik másfél percben az EFTD képviseletében. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Nagyra értékelem azt, hogy milyen fontos ez a jelentés, hiszen fontos kérdések vannak benne. Nagy örömmel látom azt, hogy a bürokrácia végre csökken az EU-ban. Mindazonáltal az adattárolás aggaszt, illetve az, hogy hogyan használják fel. Az EU gyakorlatilag csak akkor erős, hogyha nem gyengíti le az a kapcsolat, amivel rendelkezik nagyon fontos lépéseket tettünk a kikötőkben, de az a helyzet, hogy nagyon sok kikötő magánkézben van. Személyes megjegyzésem, talán ez az utolsó beszédem itt most. Szeretném megragadni tehát azt a, ezt a lehetőséget arra, hogy mindenkinek megköszönjem azt a türelmet, udvariasságot, segítséget, amelyel az itteni munkámat segítették. Nagyon köszönöm. Mindig védeni fogom azoknak a jogáit, akik az EU-s elképzeléseket képviselik. Tudom, nagyon sokan kérdezik, miért akar az Egyesült Királyság kilépni ebből a projektból. Azt mondanám, kérem, hallgassanak meg minket, legyenek jó szomszédaink. Mert Brexit partnerként már is elég jó helyen vannak a közvéleménykutatásban. kutatásban. Köszönöm szépen, és én is minden jót kívánok önnek. A következő hozzászólónk Peti Kainen, a képviselő parancsoljon. Köszönöm a szót. A kikötők rendkívül fontosak a működő gazdasághoz az EU-ban is. Tehát ha javíthatunk a működésükön, az rendkívül fontos beleértve saját gazdaságaink jólétét is. Ezért szeretnék a bizottságnak is, az előadónak is köszönetet mondani a kiváló együttműködésért. Ez ugyanis egyértelműen, egyszerűen azt mutatja, hogy mit jelent az, ha az EU egységesen többet tesz. Amikor segít abban, hogy a kikötők kapacitásán javítsunk. Nagyon jó példa volt ez a digitalizálás alkalmazása terén is, hogy hogyan tudjuk javítani a monitorozást, hogyan tudunk megtakarításokat eszközölni, a minőségen javítani ennek segítségével. Azért néhány kívánságomat is meg szeretném a köszönet nyilvánítás után fogalmazni, tudván, hogy az EU-s kikötők már most is eléggé környezetbarátok a többi világkikötőhöz képest. Azonban harmonizált elvállásokat is kell támasztanunk a kikötőkkel szemben, hogy minden egyes anyagot, amit csak lehet, újra lehet, fel lehessen használni a lehető legmagasabb szintű ö, kezelést követően. Aztán az elektronikus monitorozás segítségével most már tényleg ellenőrizhetjük, hogy a flották megfelelnek-e a környezetvédelmi elvárásoknak, a halászati elvárásoknak, a ö, hulladékkezelési kérdéseknek illetve a különböző fajta hulladékok újrafelhasználásának a kikötőkben. Köszönöm. Köszönjük szépen. Következő felszólalunk egy percre. De mondta asszony, köszönöm elnök asszony. Az új technológiák nagyon fontosak világszerte. Az kihívásnak meg kell felelni, hogy Európa vezető szerepet vállaljon fel világszerte nagyon fontos ugyanis azon hajók esetében, akik kikötnek a kikötőinkben. Fontos az egyablakos nyilatkozattételi lehetőség. Itt hiányzik a tagállamok közötti harmonizáció, és így egy csomó adminisztratív terhet ró az érintettekre javítani kell az interoperabilitást, a különböző rendszerek kapcsolódását, az adatok felhasználását. Szeretnék én is köszöntet mondani a biztos asszonynak. Kiváló munkát végzett, akárcsak a kollégák, és Nazvidényei Fála, szlovénul is el szeretném mondani, és több más nyelven is. Köszönöm szépen, Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Köszönöm szépen. Nagyszerű volt ez a felszólalás. Köszönjük, de mondta azt, hogy Liberecki úrnak adok most egy percet. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony. Kikötői alkalmazottak, szállítók kérdezik tőlem, hogy mi ebben a szabályozásban az új. Nos, az, hogy a tengeri szállítással foglalkozóknak, a halászoknak meg egy, egyszerűsítjük a rendszert, egységessé tesszük azt, másodszorban integrált rendszert ö, javaslunk európai szinten, és remélem, hogy ezzel egy időben nem csak a bürokrácia csökken, hanem környezetbarátabbá válik, is válik a handling. Tehát kevesebb bürokrácia mellett több védelem valósul majd meg. Köszönöm szépen Vanderkamp úrnak, Meissner asszonynak, Fleckenstein úrnak az elvégzett munkát, és persze Pável Neked is köszönöm a közlekedési bizottságban, és a biztos asszonynak pedig ugyancsak. Mi is gratulálunk Liberaszki úrnak és a TRAN bizottságnak. Most pedig Kaputó úrnak adok egy percben még szót. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Pillanatnyilag a tengerészeknek túl sok elvárásnak kell megfelelniük, és minden alkalommal, ahogy kikötnek, nyilatkozatot tenni. Hiányzik a harmonizáció a nyilatkozatok terén különböző területeken, különböző stációkban. Sajnálatos módon ez nagyon sok többletköltséget is jelent a felhasználóknak. A tengerészeti ö, ö, ágazatban foglalkoztatottak jelenleg évente összesen mintegy 4,6 millió órát fordítanak nyilatkozattételkel kapcsolatos feladatokra. A digitalizáció és a modernizáció a tengerügyekben is nagyon fontos lenne. Ezzel a rendelettel a feltételeket is meg kell szabni, hogy egy megállással egy nyilatkozatot lehessen tenni, az Európai Uniós kikötőkben. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm Caputo úrnak, most a felszólalók listájának végéhez érkeztünk, a spontán hozzászólások következnek, és le is zárom a listát. Faria úr az első egy perc, tessék. Thank you, President. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, kedves Dédre. Az új kollégák az Európai Unió mobilitásában uh, új környezetet hoznak létre, és a hajózásban keletkező széndiokszid kibocsátások jelentéstevője voltam én magam. Itt az ideje, hogy harmonizáljuk az adatok uh, továbbítását a különböző hatóságok között, valamint a kikötői szolgáltatásokkal élők uh, részéről. Az Európai Egyablakos Tengerügyi Ügyintézési Környezet nagyon fontos, mert ezzel a bürokratikus terhek csökkenthetők, fontos a technológiai semlegesség is ebben az összefüggésben, és beszélnünk kell a különböző elvárásokról és a cél kapcsán. A közös harmonizált kritériumok elérése szempontjából nagyon fontos, hogy a, a kikötői és a vámügyi hatóságok szorosabban együttműködjenek, mint tagállami, mind európai szinten. Köszönöm a kiváló együttműködést Bulc asszonynak, valamint az összes többi kollégának itt a parlamentben, főként a Transzak Bizottságbeli kollégáknak. Köszönjük, Poszpisil úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A legutóbbi időben újra és újra megkerestek engem a különböző tengeri fuvarozási cégek, és megkérdezték tőlem, hogy ez a szabályozás tényleg a bürokrácia csökkentését szolgálja-e. Pont ezért kértem most szót. Én támogatom az egyablakos ügyintézési környezetet, valóban harmonizálni kell ezt a területet, mert leegyszerűsíti mindenki számára, egyszerűbbé teszi az életet. De kérdeznék valamit a biztos asszonytól. Azt szokták mondani, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Nem lehet, hogy az egyablakos ügyintézési környezettel további bürokratikus terheket róhatunk esetleg az érintettekre, mert hogyha nem tartják be az összes szabályt teljes körűen, akkor előfordulhat, hogy a bürokratikus terhek még csak növekednek. Ezért előfeltétel az, hogy mindenki minden szabályt betartson, máskülönben a dolog nem fog működni. Köszönöm szépen! Öt évvel az, azután, hogy megérkeztem ide, bezárul a kör az én számomra, és azzal kezdtük, hogy homogenizálni kell a különböző területeket, összekapcsolni egymással a különböző területeket, és most, ez már az, szinte az utolsó beszédem itt, most még mindig itt tartunk. Nem véletlen, hogy a különböző területek amelyek különböznek egymástól, különböző szabályokkal rendelkeznek. Lehet, hogy működik majd ez az egységesítési törekvés, de én úgy látom, hogy öt év alatt nem változott itt semmi, és habár itt a parlament falain belül változatlanok a dolgok, azért Európában mm, változásokat változásokkal kell számolnunk, úgyhogy lehet, hogy akkor végül ezek a változások, a változás szele itt a parlamentben is, ide a parlamentben is megérkezik, és itt is lesznek változások. Köszönöm szépen, most pedig Bulc adom meg a szót, hogy zárja le a vitát. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Először is köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat azok teljes mértékben összhangban állnak az eddigi együttműködésünkkel. Szeretném én is még egyszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontosnak tartom ennek a szabályozásnak az elfogadását az Európai Egyablakos Tengerügyi Ügyintézési Környezet létrehozása szempontjából. A környezetvédelem profitál majd belőle, az a különböző vállalkozásaink profitálnak, növeljük a hatékonyságot, és a fuvarozási ágazat még hatékonyabbá válik. Talán még egy dolgot fűznék hozzá, a kikötői rendszerekre vonatkozóan, amelyekről Van de Kampur beszélt. Az Európai Bizottság nem zárja ki más jelentéstételi csatornák alkalmazását, hogyha az egyablakos ügyintézési környezet rendelkezésre áll. A tagállamok választási lehetőséggel rendelkeznek itt tehát, másrésztről a kikötői közösségek használhatnak szolgáltatásokat, és további hozzáadott értéket jelentő szolgáltatásokat nyújthatnak a tengerészeti üzemeltetőknek, hogyha eleget tesznek azoknak a technikai specifikációknak, amelyek a szabályozásban szerepelnek. Végezetül szeretném én is még egyszer megköszönni Klűn asszonynak a kiváló együttműködést, köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját, és köszönöm mindannyiuknak az igazán konstruktív és célzott munkát, amelynek eredményeképpen létrejött ez a fontos szabályozás. Kedves elnök úr, önnek is sok sikert kívánok a választásokra. Kedves képviselők, ez az én utolsó hozzászólásom itt a parlamentben és szeretnék élni a lehetőséggel, és szeretem elmondani, hogy mennyire hálás vagyok. Nem volt ugyan mindig egyszerű a párbeszéd, de mindig konstruktív volt, és nagyon nagyra értékelem, hogy sohasem álltunk fel a tárgyalóasztaltól, teljesen függetlenül attól, hogy milyen nehéz volt a helyzet. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos üzenet a polgáraink felé, és hát a, ez a demokrácia lényege. Nagyon nehéz volt néha az együttműködés, de mindig született valamilyen eredmény, és mindig tiszteletben tartottuk ezt az eredményt, mint a demokrácia eredményét, vagy mint demokratikus eredményt. Ebben a szellemben folytatom a tevékenységemet, remélem önök is, és biztos vagyok abban, hogy ellenállóképes, reziliens, fenntartható együttműködő Európát teremtünk ezután, és a demokratikus elvek alapján. Köszönöm szépen, megtiszteltetés volt az önökkel való együttműködés, és mindenkinek a legjobbakat kívánom, függetlenül attól, hogy hova vezet az útjuk. Köszönöm. Well, Biztos asszony, azt hiszem, hogy a taps önmagáért beszél. Mindennyiunk nevében mondhatom, hogy a TRAN szakbizottságon belül nagyon kellemes öt évet töltöttünk el, egészen az első naptól kezdve, amikor kinevezték, nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoztunk. Úgyhogy az elkövetkezendő hónapokra nagyon sok minden jót kívánok, és ezt hiszem az egész ház nevében szólok, amikor ezt mondom. Előadóasszony, zárja a vitát, kérem. Köszönöm, tisztelt elnök úr, a hozzászólásokból is hallotta, hogy mekkora öröm, hogy megszületett ez a jogszabály, ez a rendelet, hiszen ez nyerő helyzetet teremt mindenki számára, nem kell a hajóknak annyit jelenteni. 60%-ról beszélt a biztosasszony, ez óriási dolog. Azt hiszem, hogy ez megint csak pozitívum, úgyhogy köszönöm mindannyiuknak a munkát, a támogatást, hogy idáig eljutottunk. Azt gondolom, tényleg pozitív példa ez azzal kapcsolatban, hogy Európa mit tud tenni, ha összefog, és hogy tudja versenyképesebbé tenni a hajóágazatot, azokat az üzletágakat, amelyek ebből élnek. Úgyhogy óriási dolog ez, amivel lezárhatom ezt a ciklust. Ez ugyan nem ez az utolsó beszédem, remélem lesz még belőle. De mindesetre nagyon köszönöm a biztos asszony segítségét, a közlekedési szakbizottságban végzett munkámhoz, rengeteget segített, és főleg a kikötők témájában, ami a közutak biztonságát illeti, ön is nagyon sokat tett ennek érdekében, lelkesen követtem a fejleményeket én is. Vin Vandenkampnak is szeretnék köszönetet mondani, mint koordinátoromnak, vagy inkább a vezetőmnek, de a néppártban már ezt nem használják, mint terminológiát. Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy segített, vezetgetett az elmúlt öt évben. Gezinának is köszönöm a tengerészeti témában nyújtott segítségét. Nagyon örülök, hogy ennyit együttműködhettünk, és minden jót kívánok. Nagyon sok elköszönés hangzott el itt. Azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, ami pozitívan zárult és nyilván mindenki tudja, hogy milyen fontos ez, hogy hatékonyabb legyen a munka ezen a téren, és örülünk a pozitív munkának. Köszönöm, elnök úr, önnek is nagyon sok minden jót kívánok a következő választásokra. Köszönöm, viszont kívánom. Hú, micsoda hangulat van itt. Miért nem lehet az egész ciklus alatt legalább 200 utolsó napot ö, ünnepelni? De hát ez, ez ilyen az élet főleg a politikában. Én is köszönöm a kiváló munkát, az együttműködést a közlekedési szakbizottságban, lezárom a vitát, ma szavazunk ebben a témában. Most pedig következik a következő napi rendi pontunk, ez pedig Tangúr jelentése a fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételek címmel. Tang úr itt van, kiváló, úgyhogy akkor meg is adhatom majd a szót. Szeretettel üdvözlöm Mogherini asszonyt, a bizottság főképviselő asszonyát, és Tang úrnak, mint előadónak adom meg a szót először, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Hallottuk, hogy védjük meg az bolygónkat itt elhangzott ez a kérés itt a parlamenten belül, úgyhogy nagy kihívás ez, intézkednünk kell. Lépésről lépése kell ezt tennünk, ez a jelentés, ez a rendelet fontos építő mérföld köve eh, ennek a munkának, eh, nem csak számunkra, hanem a bolygó számára is. Hogy a fenntarthatósági kihívásoknak megfeleljünk, és a problémákat megoldjuk. Először is az elképzelés az volt, hogy radikálisan egyszerű lépést tegyünk, a pénzügyi ágazatban a fenntarthatóságot vezessük be, és ezt alkalmazzuk a lehető legszélesebb körön, minden pénzügyi termékre, minden pénzintézetre, minden fajta hatásra. És a radikális elképzelésekkel általában mindig az történik, hogy elképzelés szinten egyszerűek, a végrehajtás szintjén viszont nem. De el kell mondanom, hogy ez is tükrözi ezt az elképzelést. A fenntartható pénzügynek nem szabad megrekednie a jó szándék szintjén. Nem lehet kifogás a rengeteg nem fenntartható befektetés szintjén. Nem csak a bankok, a biztosítók és a az egyéb pénzügyi szakértők tárgyalásai során kell, hogy felvetődjön. Minden egyes lépésnél be kell ezt vezetni. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi ágazatban mindenkinek lépnie kell. Széles hatályra van szükség, egyen, esélyegyenlőségre, hogy a fogyasztók, akik tudni akarják, hogy milyen termékkel állnak szemben, ezt megtudhassák, és még szélesebb hatályra van szükség, hogy az alapok kezelőit ne büntessük, és csak azok nyerjenek belőle, akik nem lépnek velünk. Olyan koncepcióról van szó, amely széles körű hatályt kíván, nem szabad elfeledkezni az emberi jogokról sem, a munkakörülményekről, stb. stb a kockázatok és a hatások kezeléséhez is szükség van ehhez. Nem csak azért, hogy a hatásokra rámutathassunk, hanem hogy intézkedéseket is hozhassunk, hogy befolyásoljuk és csökkentsük őket. Nem csak nyilatkozatokra van szükség. És azt gondolom, hogy ez a jelentés minden területen előrelép. Ez pedig megfelel annak az elképzelésnek, amelyet már a pénzügyi ágazat egy részén tapasztalunk. A héten tapasztaltuk, hogy már nagyon sokan kérték a kötelező tételét ennek az intézkedésnek. Ez azt mutatja, hogy nem csak szociális értéke van ennek, hanem gazdasági téren is magasabb értéket képvisel. Az Európai Bizottságot és a felügyelőt arra szeretném kérni, hogy ragadja meg ezt a lehetőséget, hogy jobban definiálja a szociális hatásokat, amelyeket tapasztalunk, akkor lehet az átmenetet tényleg biztosítani a fenntartható finanszírozás felé. Az üzenet ugyanis egyértelmű kell, hogy legyen a pénzügyi ágazat számára. A pénzügy fenntartható lesz, ne várjunk, hanem kezdjük el a munkát. Végül, elnök úr, szeretnék köszöntet mondani a parlament képviselőinek, a bizottság és a tanács képviselőinek, hogy óriási ö, különbségeket sikerült egyeztetniük, mégpedig rendkívül rövid idő alatt. Óriási erőfeszítést kívánt ez mindenkitől, úgyhogy szívből köszönöm, nekik nagyon nagyra értékelem. Köszönöm. Köszönöm szépen, gondolom ez kölcsönös lesz. Megadom most akkor a bizottság képviselőjének a szót. Köszönöm, elnök úr a bizottság tavaly márciusban jelentette meg azt a cselekvési tervet, amit a fenntartható befektetésekkel kapcsolatban kidolgoztunk. Ennek az volt a célja, hogy piaci semlegességest garantáljunk 2020-ig, és ellássuk a pénzügyi szektort a fenntarthatósághoz szükséges keretekkel vizsgálataink azt mutatták, hogy a pénzügyi piacok működése nem elég átlátható, a klímaváltozás negatív hatásai nem csapódnak le kerül, kerülképpen, és ezért ez torzulásokat okozhat. Európában 180 milliárdos befektetési szükséglet lenne környezeti területen, és megfelelő forráskezeléssel ez megteremthető lenne. Ma már az Európai Bizottság költségvetésének egynegyede 2021-i költség, ö, környezeti célokra fordítódik, de még ez sem elég. A tőke áramlását a fenntartható beruházások felé kell terelni minden lehetséges eszközzel. A tárgyalások során a bizottság elképzeléseit egyeztettük az érintettekkel. Még akkor is, hogyha nőnek majd a beruházási szándékok, arra azért a jövőben is fokozottan oda kell figyelni, hogy mennyire fenntarthatóak ezek. Mert sajnos sok beruházás csökkenti, tönkreteszi a biodiverzitást még ma is, a javaslat arra irányul, hogy ilyen a jövőben ne lehessen, átláthatóak legyenek a pénzügyi ö, szolgáltatások, és már a hitelezés során szempont legyen a fenntarthatóság, a környezeti fenntarthatóság. Reméljük, hogy a pénzügyi piacok működésébe változást hoz ez a javaslat, és gazdaságunk egészen fenntarthatóbb lesz azokat a ö, finanszírozásokat ö, ö, előnyhöz juttatja a szabályozás, amelyeknek bizonyítóan fenntartható jellege van. A megfelelőséget jutalmazza a rendszer, és a, az információkhoz való hozzáférés növelése pedig rászorítja a szereplőket arra, hogy fenntartható beruházások felé orientálódjanak. Gratulálok az előadónak, hogy megteremtette ezt, és hogy sikeres következtetésre jutott a szöveg, de ez még nem az utolsó lépés. A bizottság társjogalkatóként dolgozik az ebből levezethető konkrét intézkedések megfogalmazásán, illetve majd felügyeli azok végrehajtását. Köszönjük a asszony! Most a politikai frakciók kapnak szót, két percben a néppárt részéről. Pejtekeinen asszony. A reálgazdaság és a pénzügyi piacok közötti szakadékot át kell hidalni. Jelenleg mintegy 30 billió, tehát milliószor millió eh, nyi beruházás zajlik Európában, nem fenntartható célokra, amelyek bizonyítottan vagy gyaníthatóan környezetszennyezők és klímaváltozást okozóak. Ehhez képest persze jó ez a kezdeményezés, hogy megszületett, hiszen egyre többen látják be, hogy mindenkinek érdekel fenntartható beruházás. A kérdés itt, a nagy kérdés az, hogy hozzáférünk-e az adatokhoz és a fenntartható finanszírozás szövegeként az ördög abban a részben búlik meg, búvik meg, hogy mennyire lehet majd a fenntarthatóságot garantálni, korai fázisban látni az adathozzáférés révén. Itt nem csak a klíma problémáról, hanem a biodiverzitási problémákról is beszélni kell, a vízfogyasztás, a vízszennyezés kérdéseiről, és remélem, hogy ezzel a szöveggel sikerül most majd váltani. Köszönöm a kollégáknak a tartalmas egyeztetéseket. A következés pedig az, a lépés pedig az kell, hogy legyen, hogy kibővítjük ennek a hatáját, hogy a befektetők számára, de a lakosság számára és a cégek számára is egyaránt hozzáférhető legyen a termelési lánc valamennyi környezeti vonzata fenntarthatósági szempontja, és ezért rászoruljanak, rákényszerüljenek a befektetők a fenntarthatóság figyelembevételére. Nem látom sem Berez asszony, sem Vír Inc. kollégát, úgyhogy akkor Kárti úrnak adok most szót a GUE frakció nevében, két percben. Köszönöm, elnök úr. Én nem ellenzem ezt a dossziét, de úgy érzem, hogy a progresszív erők minden erőfeszítése ellenére ez nem megy elég messzire, túlzottan visszafogottak a javaslatot, és a pénzügyi termékek csak kiskörére vonatkozik a szigorítás. A parlament jelentéséből kivették a lobbisták és a tagállamok az erőt, tehát az irány jó, de ö, a közzététel az a minimum kéne, hogy legyen minden ö, ilyen beruházásnál, ez még továbbra is csak részlegesen valósul meg, 2040-ig alapvető, radikális módon át kell építeni ezeket a beruházásokat, hogyha valóban akarjuk csökkenteni a üvegházgázok kibocsátását. Már alig van időnk. A sok beruházó továbbra is tojik arra, hogy milyen lesz a jövő klímája, és milyen körülmények között élnek majd gyerekeink, unokáink. Elnök úr, remélem, hogy a következő parlamenti mandátum során a parlament közelebbre fonja, vagy szorosabbra fonja majd a valódi választókkal való kapcsolatait, és valódi megfogható ö, környezeti intézkedéseket hozunk, és klímaváltozás elleneiket, nem csak ilyen szimbolikusat, mint ez a mai és valóban a családokat, a polgárokat fogjuk támogatni, vagy pedig továbbra is a kesejüknek és a bankoknak kedvezünk mindig. Nagyon nem mindegy, hogy az EU pénzeket valóban fenntartható munkahelyek teremtésére költjük-e, vagy továbbra is arra, hogy kibéleljük az amúgy is gazdagok zsebét. Én Írország, az ír választók nevében remélem ezt, remélem, hogy igazságosabb, felrebb lesz a jövő Európai Uniója ilyen szempontból. Köszönjük szépen, Kárti úr. Elnézést, hogy az előbb zöldnek tituláltam önt, elnézést. Most pedig valóban a zöldek következnek, Scott Kato asszonynak adok szót másfél percben. Köszönöm szépen, nagy örömmel hallgattam a keddi beszédet, de azért továbbra is rá szeretnénk mutatni arra az álszentségre, amit a politikusok körében tapasztalunk, hogyha valódi tettekre lenne szükség a klímaváltozás ellenes küzdelemben, akkor más az, amit mondunk és amit teszünk. Sok eh, reménykeltő ígéretet teszünk, de kevés rendszert megváltoztató intézkedést hozunk. Remélem, hogy az Európai Unió a környezeti normák érvényesítésének továbbra is az élén fog járni. Ez lesz az első olyan kötelező érvényű szöveg, amely fenntarthatóvá akarja tenni a beruházásokat. A polgárok, amikor pénzügyi termékeket vesznek igénybe, ugyanolyan információs igényel rendelkeznek, mint amikor, mint amikor élelmiszert vesznek, hogy érdemese és hogyan működik beruházni bizonyos projektekbe, esetleg részvényeket venni, venni bennük. A parlamentnek megvolt az ambíciója, hogy ezt a rendszert átalakítsa. Valamit előre léptünk a fenntarthatóság terén és a polgárok tájékoztatása terén, a közététel szerint, de túl sok továbbra is a kivétel, a cégek továbbra is mazsolázhatnak a különböző lehetőségek között, ez még nem nevezhető fenntartható pénzügyi finanszírozásnak kérjük a parlamenti kollégáinkat és a tagállami kollégákat is arra, hogy figyeljenek jobban oda a polgárok igényeire, akik valódi átláthatóságot, fenntarthatóságot követelnek. Thank you, colleague. Uh, Köszönöm, kolléga. Most pedig az FDD részéről egy percet adok Etheridge úrnak. Köszönöm szépen. Mivel ez most tényleg az utolsó hozzászólásom, félreteszem a formalitásokat, és annyit mondok, hogy a politika és a pénzügyek összemosása talán nem jó ötlet. Úgy is tudták, hogy ezt fogom elmondani, úgyhogy ezt akkor letudtuk. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra az utóbbi pár év, a West Midlands régiót képviseltem. Nagyon sok vitát folytattunk itt, tiszteletben tartottuk és tartjuk egymást, és remélem, hogy ezek után mindenki, az összes független nemzetállam ö, sikerrel jár majd, mindenkinek szabadságot kívánok és boldogságot, és nem volt nagyon egyszerű számomra az elmúlt időszak, de nagyon szerencsésnek érzem magam. A családom és a barátok támogattak, és a szüleimnek is szeretném megköszönni a támogatást, mert ők az igazi hőseim, az elmúlt évek során segítettek engem. Mindenkinek a legjobbakat kívánom politikai színezettől függetlenül. Etheridge úr, én is a legjobbakat kívánom önnek, és a szüleinek is, akik az elmúlt években az önök hősei voltak. Az SND részéről most Winterasszonynak adok szót. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Először is a szociáldemokrata kollégámnak, Paul Tangnak szeretném megköszönni ezt a rendkívül jó munkát jelentéstevőként, és azt, hogy fáradhatatlanul harcolt a fenntartható pénzügyi ágazatért. Egy fontos lépést teszünk ma az összes pénzügyi szereplőnek a jövőben lépéseket kell tennie az átláthatóság irányába mind a termékek, mind a vállalkozások szintjén. Többen is említették, hogy itt volt ezen a héten Greta Thunberg, aki elmondta, hogy tényleg cselekednünk kell, hogyha el akarjuk kerülni az éghajlati katasztrófát. Nem elég, hogyha Weber úr, aki most nincs is itt, a közösségi hálókban kedves fotókat jelentett meg, miközben meg akarja akadályozni azt, hogy Greta Thunberg eljöhessen ide a parlamentbe. De Greta nélkül is tudjuk, hogy a megvalósítás terén gondok vannak. A konzervatívok azt mondják, hogy igen, legyen fenntarthatóság, de ne akkor, hogyha ez a pénzügyi ágazat és a gazdaság kárára megy. Tudjuk, hogy létezik a greenwashing jelensége, hogy zöldként mutatunk be bizonyos termékeket, amelyek nem azok, nem az ökológiai, nem a szociális fenntarthatóság itt az elsődleges cél. Láthattuk, hogy a taxonómia dosszié kapcsán itt a parlamentben a szociáldemokraták fontos módosítóit a konzervatívok elutasították. Olyan módosítók voltak ezek, amelyekkel olyan definíciókat tettünk volna kötelezővé, amelyek megmondják, hogy mi tekinthető fenntarthatónak és mi nem fenntartható. Mi a tendő a továbbiakban? Nos, először is az új parlament feladata és az új, par, új bizottság feladata lesz az, hogy megtegye a további szükséges lépéseket. Tovább kell haladnunk a fenntartható gazdaság felé vezető úton. Ehhez hozzátartozik az, hogy a bankok a kockázataikat csökkentsék, magasabb legyen a saját tőkeforrásuk, és világosá tegyék, hogyha egy-egy termék magasabb kockázatokkal jár. Emellett pedig azok mellett tegyék le a polgárok a voksokat a választások során, akik gazdasági és ökológiai fenntarthatóságért harcolnak. Köszönöm szépen! Beresz asszony, két perc az szendély részéről. Merci beaucoup! Köszönöm, tisztelt elnök úr! Alelnök asszony, ez a rendelet az utolsó szöveg, amelyről szavaz ez az Európai Parlament. Nem tudom, hogy végül is mit képviseljek majd a bizottság értékelését illetően. Egy dolognak azért örülni kell, az a szervezet kapcsolat, amely a pénzügy és a környezetvédelem között született. És ezt egy csomó munkatársnak köszönhetjük, akik magas szinten dolgoznak a bizottságban, Dombrovski elnök úrnak is, és úgy gondolom, hogy ez sikernek könyvelhető el. A tárgyalások során előreléptünk ugyanis, igen gyorsan, főleg a hatály területén. Itt voltak elvárásaink annak érdekében, hogy minden pénzügyi termék kötelezettsége legyen ez, az, ez a ö, közzététel. A bizottság átláthatóságot és kötelezettséget írt elő az érintettek vonatkozásában, és a pénzügy területén is. Ez volt az első lépés, az úgynevezett greenwashing terén, de nem szabad elbújni olyan hiányterületeken, ahol csak egy ö, képet akarnak festeni erről, anélkül, hogy alapvetően változtatnának. Ezért a teljes pénzügyi ágazatot arra kérjük, hogy átláthatóan hozzák nyilvánosságra ezeket az adatokat, főleg a nagy cégeket, amelyeknek a legnagyobb hatása van ezen a téren. Ezért összességében reformra van szükség ezen a téren. A jelentés a befektetéseknek a due diligence elvárást fogalmazza meg, a környezettel szemben is, és hogy a döntéshozó folyamatba ezt is bevegyék. Átláthatónak kell lenni, de a pénzügyi érintettek gyakorlatán is változtatni kell. Jobban kell informálni és tájékoztatni a fogyasztókat, hogy a beruházások, befektetések terén jól dönthessenek. Ez nagyon fontos lépés az Európai Parlament részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Beresz asszony. Lezárom a spontán felszólalók listáját és Grappini asszonynal kezdjük egy percben parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony, kár, hogy ilyen kevesen vagyunk itt ezen a fontos vitán, hiszen nagyon fontos ez a rendelet, a fenntartható beruházások, befektetések, illetve a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közétételek terén. Az európai szakpolitikák terén nagyon fontos terület ez. Az új iparosítást tapasztaltuk ezt ezen a téren, amely szorosan kapcsolódik ez a rendelethez. Nagyon örülök, hogy az utolsó pillanatban szavazni tudunk erről a rendeletről nem kellene fenntarthatóság nélkül beruházni. Azonban a fogyasztót tájékoztatnunk kell, mert mielőtt még a finanszírozáshoz hozzáférünk, tudnunk kell mindent. Jobb kockázatkezelésre van szükség, azonban a kockázatot főleg hosszú távon csak akkor lehet jól kezelni, hogyha információval rendelkezünk. Átláthatóságra van szükségünk, és ez a rendelet valószínűleg segít ebben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Perez asszony kicsit később érkezett, neki is lehetőséget adtam, az ALDE képviselőjének is, a kolléganőnek lehetőséget biztosítok, úgyhogy parancsoljon, van két perce, mielőtt a spontán felszólalókat tovább hallgatjuk, parancsoljon. Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Sokat léptünk előre, itt az előttünk levő eredmény. Először is a tanácsnak és a bizottságnak kell köszönetet mondani, mint tárgyalófeleknek a jó együttműködését, és hogy türelmesek voltak a tárgyalások során, de elsősorban az elképzeléseikért, elkötelezettségeikért. Hölgyeim és uraim, az elmúlt év során egyetlen egy cél lebegett a szemünk előtt a tárgyalások során, a 150 milliárdos megtakarítás. Most, hogy sikerült ezt elérnünk, szilárd meggyőződésem, hogy ma a jövőbeli fenntarthatóságot tudjuk biztosítani gyermekeink és unokáink számára, ugyanolyan lehetőségek biztosítása valamelyekkel mi rendelkeztünk. Az ökológiai tiltakozóknak azt mondhatjuk, hogy nem 5 perc múlva lesz 12, 5 perc múlt már 12, és biztosaknak kell lennünk abban, hogy megértjük azt, hogy végül is nekünk kell megfizetnünk a számlát azért, hogy ha nem fenntartható a megközelítésünk. A megközelíthetőséget viszont valamilyen módon jutalmazni kell. Köszönet az előadónak a jó együttműködésért. Most ez az utolsó felszólalásom, úgyhogy köszönet mindannyiuknak, akikkel együttműködhettem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer önnek is, hogy nagyon jó kollégánk volt, Kaputor. Következik egy percben. Köszönöm, köszönöm, tisztelt elnök úr. Nekem is ez az utolsó felszólalásom a parlamenti ciklusban. Örülök, hogy ezzel a témával foglalkozunk, amely a környezetvédelmi fenntarthatósággal kapcsolódik össze, amelyel oly sokat foglalkoztam az elmúlt évek során nem engedhetjük meg, hogy nem zöld beruházásokról legyen szó, mert az egyetlen egy lehetőség több ezer új munkahely teremtésére. Nagyon fontos, hogy a pénzügyi terület is ebbe az irányba haladjon. Meg kell erősíteni tehát mindezt, és a pénzpiacok résztvevőinek kötelezettségük kell, hogy legyen, hogy a környezetvédelmi, szociális és kormányzási kockázatokra odafigyeljenek. A CO2 kibocsátás semlegesség rendkívül fontos terület még a reálgazdaság vonatkozásában is, azért, hogy a fenntarthatósági e, e, elvárásoknak megfeleljünk. Köszönöm és találkozunk júliusban. Elnök, köszönöm szépen, alelnök a öné a szó. Köszönöm, elnök úr, a bizottság nevében, és főleg Dobrovszki alelnök úr nevében, akit képviselek, köszönetet szeretnék Tangúrnak, az eladónak, köszönetet mondani mindannyiunknak a megjegyzésekért, hozzászólásaikért. Biztos vagyok benne, hogy az állásfoglalást ma elfogadják, és egyetértek azzal, óriási lépés ez a jó irányba, annak érdekében, hogy jó eredményeket tudjunk meg eh, elérni ebben a témában. Ez a jogalkotói csomag felé fogja elősegíteni a lépéseket, ez nagyon fontos számunkra. Hogy megfelelő módon legyenek a beruházások eszközölve, átláthatóbbak legyenek a beruházások, megbízhatóbbak, vonzóbbak a pénzügyi termékek. Így jobban felhívhatjuk a figyelmet a piacon, a fenntarthatóságra, a beruházási stratégiákra, illetve a pénzügyi termékek tervezésére. Úgyhogy hiszem, megvan a potenciális lehetősége annak, hogy a pénzpiacokon megváltozzon a hozzáállás, Eh, és hogy a befektetők fenntarthatóbb gazdaságot támogassanak. Úgy gondolom, ez nagyon fontos lépés előre a fenntarthatósági célok elérése irányába, úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer a segítségüket. Köszönjük szépen, Alállak asszony. Tang úr, akkor még önnek adom vissza a szót most. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság végül megírta egy fenntartható beruházásokra szóló cselekvési tervet. Ez egy nagy változás, Dombrovskis úrnak köszönhető főleg. Örömmel járulunk hozzá majd az első szükséges lépésekhez. Magarini asszony is úgy fogalmazott, hogy nem ez az utolsó lépés, sőt, inkább az elején vagyunk még csak a folyamatnak. Megtettük az első lépéseket, és ez a pénzügyi ágazat felé egy vizelegos jelzés, hogy változást akar a lakosság, átláthatóbbá, fenntarthatóbbá akarjuk tenni a beruházásokat, és ezt mondom, folytatni fogjuk még ennek a megvalósítását. Kérjük a bizottságot, hogy szigorúan ellenőrizze a folyamatokat. Örömmel visszük tovább ezt az ügyet a következő parlamenti időszakban is majd. A mai vitában az is kiderült, hogy az európai gazdaságokban is változás mutatkozik. A gyors előretörés és összetörés művészetét, az angol szászok tulajdonságát európai módon itt most korlátozni kell. Vissza kell térnünk az európai tradícióhoz, ahol nem csak a profit az egyetlen szempont, és valamennyi szereplő, lakos, környezeti érték is számít, és már a finanszírozás területén is érvényesíteni lehet ezeket a szempontokat. Ezt akartuk, ezt akarjuk, és ezt kell a jövőben is akarnunk. Remélem, hogy nem csak politikusi optimizmus ez a részemről, hanem valóban elmozdulunk ebbe az irányba, én minden esetre nagyon üdvözlöm ezt a változást, hogy egy igazságosabb, egyenlőbb társadalom felé mozdulunk el. Köszönöm szépen. Ezzel most lezárom az eszmecserét, és a dossziéről még ma szavazunk. Tovább lépünk most a következő napi rendi pontra. Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzetére való tekintettel. Ezt többen javasolták, hogy ezt a témát megvitassuk ma. Először eh, Belder úrnak adok szót egy percben. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az utolsó felszólalásom eh, ebben a parlamentben a plenáris ülésen. Én utolsó szavammal is szeretném felszólítani az illetékeséget arra, hogy Európának kötelessége megvédeni a vallási kisebbségeket Kínában. Egyre erőteljesebben lép fel a kínai kormány a vallási kisebbségek és így a keresztényekkel szemben. Ezt a következő csúcs találkozón is témává kell tenni. Tavaly mintegy egy millió keresztény szenvedett üldöztetést Kínában. in het Rijk van het Midden en heeft de Chinese droom uitstraling binnenland. És ez egy civilizációs, kulturális háborúvá vált már. Köszönjük szépen. Butikőfer urat nem látom, úgyhogy következő felszólalónk Scholz úr lesz másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt főképviselőasszony! Egy stratégiai partnerségen belül rendelünk, rendelkeznünk kell azzal a politikai bátorsággal és bölcsességgel, amely azért rászorítja a partnert bizonyos dolgokra az emberi jogokat Kínában rendszerszerűen évtizedek óta lábbal tiparják. Az emberi jogok kartáját, az ENSZ általi kartát elvileg Kína elfogadja, de most már ott tartunk, hogy egy tényfeltáró független delegáció elindítására lenne szükség, magasrangú delegációra, hogy ezeket az ügyeket feltárja és láthatóvá tegye. Kínának a saját érdeke is lenne az, hogy megőrzi a sokféleségét, és nem kelt fölösleges feszültségeket társadalmi csoportok között. Ezeket a visszaéléseket, vallási és etikai csoportok elnyomását most már világszerte témává kell tenni. Egy jogállamban a rendőrségnek nem lehet joga önkényesen lecsapni olyan emberekre, akik csak gyanúban állnak, de nem bizonyított, hogy bármit elkövettek volna, és az, hogy egy millió emberről beszélünk, ez azt jelenti, hogy Kína még nem modern állam, úgy tűnik, hogy nem akar egyelőre modern államok közé tartozni, már pedig az adatvédelem, az emberi jogok védelme a digitális korban elvárható lenne egy ekkora egyébként iparilag modern hatalomtól. Bütikófer úr még megérkezett, úgyhogy másfél percet még gyorsan kaphat. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést kérek, amiért elkés, elkéstem néhány másodperccel. Először is köszönöm a különböző frakciókban ülő kollégáknak hogy az emberi jogok kérdésében, különös tekintettel a vallási és etnikai kisebbségekre, itt a parlamentben nagy konszenzus alakult ki. Lehet, hogy nem mindig ugyanúgy fogalmazunk, de mindannyian tudjuk azt, hogy az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti kapcsolatokban az emberi jogok sohasem szorulhatnak háttérbe, sohasem szabad azokat elfelejteni, hiszen az Európai Unió egyik alapját képezi. Két szemét szeretnék megemlíteni. Tusk elnök urat szeretném külön megemlíteni, aki a legutóbbi Kína csúcs alkalmával világosá tette, hogy ő hasonlóképpen látja ezt a kérdést. Jó lenne, hogyha minden európai vezető ilyen világosan fogalmazna ezzel kapcsolatosan, mint ő, és Dísz urat is említeném, aki a VV vezetőségének tagja, aki a BBC-vel szemben azt mondta szégyenletes módon, hogy semmit nem tud azokról a Csinyánkban található táborokról, amelyekről Solc úr az imént beszélt. Nem vehetjük semmibe az emberi jogokat a profit érdekében, ez Európában megengedhetetlen. Köszönöm, kedves kollégák, kérnék mindenkit, hogy tartsa be a hozzászólási időt, mert mm, egy kicsit még mindig késésben vagyunk, úgyhogy most már szigorú leszek, Leinen úr, a következő másfél percre. Mogherini asszony biztosan emlékszik arra, hogy a ciklus legelső ülése alkalmával megkértem önt, hogy alakítson ki új Kína stratégiát az EU számára, és nem csak azért, hogy a gazdasági kapcsolatainkat erősítsük, hanem a politikai kapcsolatokra is terjedjen ki ez az új stratégia. Ezúton is köszönöm önnek, hogy ezt valóban megtette. Van egy megújult EU-Kína stratégiánk, amely egy kicsit jobban megnézi azért azt, hogy mi történik ebben az országban, és hogyan bánjunk ezekkel az eseményekkel. Kínának globális szinten egyedi gazdasági növekedése van. Pozitív az, hogy rengeteg ember kikerült a szegénységből, de hatalmas visszalépés történt az embereket megillető szabadságok és lehetőségek területén. Tudjuk, hogy a párt az emberek minden, az emberek életének minden területébe be akar avatkozni, és ezáltal korlátozza a kínai lakosság és az azon belül található csoportok lehetőségeit. Főként a vallásszabadság került nagyon nagy nyomás alá, noha az le van fektetve a kínai alkotmányban. Nem régiben volt egy EU-Kína csúcs, amelynek a nyilatkozatában az szerepelt, hogy az emberi jogok egyetemesek és elidegeníthetetlenek. Kínával szemben meg kell követelnünk ennek betartását, nagyon kevesen vállalkoznak erre, mert Kína nagyon nagy hatalomra tett szert. Az Európai Uniónak kell az emberi jogok élharcosának lennie, és fontos, hogy önök is a politikájukban ennek megfelelően járjanak el. Köszönöm szépen, Sojdrova asszony a következő hozzászóló. Kedves kollégek, Egy olyan állásfoglalási indítvány van előttünk, amely felhívja a figyelmet a vallási kisebbségek rendkívül nehéz helyzetére is Kínában. Nem ez az első eset, hogy erről beszélünk, ismét csak szólnunk kell a Kínában uralkodó elfogadhatatlan helyzetről. Egy nagyon gazdag történelmű országról van szó, amely hatalmas lakossággal rendelkezik. Köszönöm a társ jelentéstevőknek, hogy, illetve társszerzőknek azt, hogy a nézeteltéréseken túl is sikerült azért valamiféle konszenzust elérnünk. Kína fontos a számunkra, fontos az, hogy Kína betartsa a saját alkotmányát, tiszteletben tartsa a vallásszabadság elvét, jelen pillanatban sajnos ez nincs így. Sokakat üldöznek az országban, a vallási vezetőket fogva tartják, börtönbe vetik, több mint száz menekültügyi kérelmet nyújtottak be kínaiak Csehországban. Etnikai kisebbségeket is üldöznek, így a tibetieket és az ujgur kisebbséget. Az utóbbi közösség áldozatává vált a legutóbb ismét megnyitott koncentrációs táboroknak, illetve az üldöztetés áldozataivá is válnak. Konkrét esetekről tudunk, azt követeljük, hogy az érintetteket azonnal bocsássák szabadon. Ibama Toti esetét, ügyét is ismerjük, követeljük, hogy bocsássák őt szabadon. Nem biztos, hogy megéljük az ő szabadon bocsátását, habár Václav Havel és Nelson Mandela is szabadultak valamikor, azt is megéltük. A Shinkchan régióban történő visszaéléseknek véget kell vetni, ezért én is támogatom, hogy egy független küldöttség érkezzen ebbe a régióba, és ott vizsgálódjon. Azt hiszem, hiú ábránd azt gondolni, hogy az ottani re- rezsim magától újra bevezeti majd az emberi jogokat. Une impression. Az EU-Kína csúcs egyszerűen megdöbbentett minket, mert a dialógus az emberi jogi kérdésekben, illetve a kisebbségekről szóló témát megint elkerülték. Minden emberi jog univerzális, oszthatatlan, nem függ egymástól, nem választható le egymástól, ezért egyszerűen Döbbenetes, hogy mi a helyzet a kisebbségekkel, az újgurokkal, a templomok lerombolásával, a kínzásokkal, illetve Tibet vagy Peking helyzetéről, kapcsolatáról, hogy egyszerűen Peking megfigyeli a tibetieket, hogy mi történik az újságírókkal, stb. stb. Thomas Mannal, és az tibeti intercsoporton belül erről beszéltünk. Az emberi jogok egyszerűen nem alkutárgyát képezik, erre kellene rámutatni most a három ciklus után ez az utolsó beszédem, úgyhogy tényleg köszöntet szeretnék mondani minden kollégának, minden olyan fantasztikus munkacsoporttal, akikkel együttműködhettem, a parlament szolgálatainak. 15 évet töltöttem el Európa szolgálatában, és ez rendkívül ö, ö, ö, értékeket jelentett számomra a humanizmus szolgálatában például. Kedves kollega, köszönöm, én is hasonló jókat kívánok önnek. Kellamor következik. Köszönöm a szót. Ez az egyik utolsó sürgésségi téma ebben a parlamenti ciklusban. Nagyon sürgős az üzenet közvetítése. Az emberjogi helyzet, a vallásszabadság egyre inkább elnyomás alá kerül Kínában. A különböző vallási csoportokat ellenőrzik. Több ezer keresztet vettek le a különböző templomokból az elmúlt év során. A kommunista rendszer teljesen ellenőrzése alá akarja vonni az összes vallást. Főleg a tibetiekre és az ujgurokra vonatkozik ez. De ha az aggájainkat megfogalmazzuk, ez nem elegendő az EU-s tanácsnak és a tagállamoknak az emberi jogokat, a demokráciát, a jogállamiságot kell támogatnia minden külkapcsolat során, kivétel nélkül. Nem lehet különbséget tenni, illetve nyilván segíthetünk ezen helyzeten, hogyha a Xinjiang provinciához és Tibethez való szabad hozzáférést Kérem, kedves kollega, zárja le a hozzászólását, kéri az elnök. Az emberi jogok elnyomása és a vallásszabadság vonatkozásában fel kell lépnünk. Köszönöm. Elnök, nagyon sajnálom, kedves kollégák, de tényleg be kell tartanunk a rendelkezésre álló hozzászólási időt, mert kezdődik majd a szavazás, úgyhogy mostantól kezdve kérem, hogy mindenki tartsa be az egy percét, Windenholzer úr. Parancs. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Ahogy Kína fejlődik, változik, ahhoz nekünk is alkalmazkodni kell, és az az európai jövőt is meghatározza, nem csak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is. A társadalmi fejlemények Kínában nem hagyhatnak minket hidegen, és aggasztanak minket, noha nemzetközi bizottságok is elismerik, hogy egyre súlyosabban korlátozzák Kínában a véleménynyilvánítás szabadságát, nem lehet eléggé ébernek lenni. Különösen aggasztó, hogy rendszer szerű a vallási kisebbségek elnyomása, a keresztények, muzulmánok és egyéb híveké, és néhány évvel ezelőtt még nem történhetett volna ilyesmi, egyre modernebb elnyomó eszközei vannak a kínai hatalomnak. Ezt meg kell akadályoznunk, hogy ez továbbra is ebbe az irányba menjen. Tenök úr, a vallási kisebbségek diszkriminációja és az etnikai kisebbségeké nem új dolog Kínában, de az új hírek egyre aggasztóbbak, és az emberi jogi munkacsoportok azt mondják, azt mondják hogy Xinjiangban ez most már egy kulturális forradalommal ér föl, mint egy egymillió kazahot és más kisebbségeket ö, átképző táborokba ö, irányítanak, és a pekingi diplomatáknak ugye megengedték, hogy meglásogassák ezt a térséget, de persze az átnevelő táborokban nem vitték el őket, és nem találkozhattak a fogjú ejtettekkel. A vallási és véleménynyilvánítási szabadság gyakorlatilag megszűnt Kínában, és az EU-nak most kemény lépéseket kéne tennie, hogy ennek ezzel összhangban és nagyságrendben reagáljuk le azt, ami történik, hogy megállítsuk, ha lehetséges ezt a trendet. Sáke asszony kap most egy percet. Köszönöm, tisztelt főképviselő asszony. Jelenleg mintegy egy millió ember él Kínában átnevelő táborokban, ezek ilyen indoktrinációs táborok, és ide nem mehet be senki. Amikor bármelyik európai cég üzletel Kínában, legyen ennek a tudatában. A kínai kormány óriási tömeges megfigyelő rendszert épített ki, nem csak Xinjiang provinciában, hanem most már országszerte. Elterjedt a spyware-ek használata, lehallgatják az embereket, és az alapján lefogják őket. Az új EU-Kína megalapodás óta ez a dolog kell, hogy foglalkoztasson minket. Legyenek az emberi jogok a listánkon az első az elvárások sorában, mert ez botrányos, és ezt a legmagasabb politikai szint rendeli el, tartja fönn ezt a rendszert és korlátoznunk kell a megfigyelő technológiák beszüremkedését Európába, Kínából. Szolé úr, a kínai vallási etnikai csoportok elnyomása tökéletes példája annak, hogy mikor kell az EU-nak következetesen fellépnie. Bármekkora is ez az ország, és bármilyen jelentősége van stratégiailag, az emberi jogok ilyen súlyos megsértésére reagálni kell. Az emberi jogok univerzálisak, az emberi jogok megsértése nem függhet az ország mérettétől, bármint hogy milyen választ adunk rájuk, vagy hogy mennyire hatalmas az a kormány, amely ezt elköveti. Bárhol, bármikor történjék ilyesmi, az EU-nak konzekvensen kell fellépni. Nagyon sok etnikai, vallási, nyelvi kisebbséget diszkriminál a kínai hatalom, csak azért, mert homogénné akarják alakítani a kínai társadalmat. Ezzel ellen föl kell lépnünk. Azok az országok, amelyek egységes nyelvet, kultúrát, identitást kényszerítenek az orsz, a lakosaikra, lehet, hogy nagyok, de akkor sincs igazuk. Köszönöm szépen, Préda úr, kap szót. A frakcióm nevében csatlakozunk ehhez az állásfoglaláshoz. Ahogy azt az előző ülésünkön már megvitattuk, itt cselekvési kényszer van nagyon sokszor hangsúlyoztuk már sok egyéb kontextusban is, hogy az emberi jogokat Kínában súlyosan megsértik, és ennek most újabb példáira lettünk figyelmesek. Most a kazah kisebbség és az átnevelő táborok léte olvasztatta ki a biztosítékot. Valamennyi vallási kisebbség mellett föl kell lépnünk, védelme érdekében föl kell lépnünk, nem csak a keresztények érdekében, mert azért ez, amit itt látunk, nem az a Kína kép, amit Xi Jinping szeretne elhitetni velünk. Újra meg kell erősítenünk főképviselőasszony támogatását abban, ahogy az utóbbi öt év során is, vagy a jövőben is keményen szembesítse a kínai kormányzatot az európai elvárásokkal, az emberi jogi normák betartására szólítsa föl. Ne engedjünk ebből, és én is egy személyes megjegyzést hagyják hozzá, szeretnék elbúcsúzni a kollégáktól, nagyszerű volt ez az a téma, amit itt tölthettem. Köszönjük szépen! Valamikor még biztosan találkozunk. Köszönöm ennek a köszönő szavakat. Sárnyeszki úrnak adok szót. Pani Przewodniczący, Pani Przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, még nem fogok búcsúzni, mert én ismét elindultam a választásokon, és nagyon optimista vagyok de azért vannak fontosabb témáink is, mint az, hogy én most visszajövök-e a választások után, vagy nem. Szólnunk kell a keresztények és más vallási kisebbségek jogairól Kínában. Nagyon örülök, hogy ezt a témát napirendre tűztük. Támogatom, hogy erősítsük kapcsolatainkat Kínával a gazdaságban, mert ez gazdasági előnyökkel jár nyilvánvalóan, de lehet, hogy a vallási kisebbséget jogait kell feláldoznunk a gazdasági nyerekség érdekében. Szeretném világosan elmondani, hogy nem lehet megvásárolni a hallgatásunkat a vallási kisebbségekkel kapcsolatosan. Emlékszem, hogy nem is olyan régen, egy-másfél évvel ezelőtt volt itt egy vita az újgorokról, akkor elutasították a keresztényekről szóló módosítómat, remélem, hogy ez most nem lesz így, Mann képviselő. Egy hónappal ezelőtt találkoztam a Dalai Lámával a tibetiek kínai megszállók elleni felkelésének 60. évfordulóján. Körülbelül 3000 ember előtt beszéltem arról, hogy az Európai Parlament évek óta támogatja a tibetieket az önazonosságuk, vallásuk, kultúrájuk megőrzésében. Az állásfoglalásaink, a vitáink, a konferenciáink, kiállításaink, a különböző tiltakozások és a havi találkozók a Tibet Interest Group-pal világosan jelzik ezt. A kínai hatóságok azonban tovább súlyosbították a helyzetet Tibetben. Tiltakozunk az önkényes letartóztatások és az átnevelő táborok ellen. Ez az utolsó beszédem európai parlamenti képviselőként. Remélem, hogy a tibetiekkel való együttműködést ugyanolyan lelkesen folytatják majd a kollégák, ahogy Sogor Csaba, Tune Kelem, kolléganő, Belder kolléga tették, az Európai Parlament továbbra is az emberi jogok hangján szól. Köszönöm. Köszönjük szépen, Mannur, önnek is a legjobbakat kívánjuk, bárhová is vezesse az útja. Jurek úr a következő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! A keresztények helyzete Kínában drámai volt, és drámai továbbra is. A hatóságok drasztikus eszközökhöz nyúlnak. Nem hagyják például, hogy az emberek saját vallásuknak megfelelően neveljék gyermekeiket, ez pedig alapvetően megsérti a családok jogait. Lerombolják a templomokat, letartóztatják a lelkészeket. Több hónappal ezelőtt már zenpüspök jelezte, hogy itt gond lesz. Mit tehetünk ebben a helyzetben? Egyrészt megmutathatjuk azt, hogy ezt a témát fontosnak tekintjük, tudjuk, hogy a gesztusok milyen fontos szerepet játszanak, milyen a jelentőséggel rendelkeznek a diplomáciában. Fontos, hogy tisztelettel övezzük a kereszténységet, kapcsolatokat építsünk a keresztény csoportokkal, ahelyett, hogy a semlegesség oldalára állnánk és ugyanúgy folytatnánk, mint ahogy eddig. Az emberi jogok területén pedig Kínával tudatni kell, hogy a keresztényekkel kapcsolatos magatartásuk tükröződni fog a mi fellépésünkben, és Hetman képviselő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! A kisebbségek helyzete, különösen a keresztények, az ujgurok, a kazahok helyzete egyre romlik. Gyakorlatilag népírtásról beszélhetünk. Fel akarják számolni ezen csoportok identitását. Állandó nyomást gyakorolnak rájuk, különösen aggasztó az újgurok helyzete, akiket átnevelési táborokba száműznek, elválasztják őket a családjuktól, a gyermekeiket pedig árvaházakba juttatják. Sajnálatos módon ez a helyzet nem javult legutóbbi vitánk óta sem, ezért szeretném még egyszer elmondani, hogy az Európai Unió nem egyezhet bele ezekbe a gyakorlatokba, és a pekingi kormányt rá kell bírnunk, hogy azonnal zárják be a táborokat, szabadítsák ki az embereket, és ne tiporják továbbá lábbal az etnikai kisebbségek jogait. Demeszméker képviselő, egy perc. Köszönöm szépen a tavalyi év októberében. Itt beszéltünk arról, hogy Xinjiang régióban milyen önkényes fellépést gyakorol Kína. Akkor az egyik egy dalt idéztem, a gondolat szabad, senki sem szabhat neki korlátot. De azonban úgy tűnik, hogy Kína pont ezzel próbálkozik, továbbra is fellép a kazahokkal, az ujgurokkal, a tibeti kisebbséggel szemben. Kifelé Kína együttműködőnek mutatkozik, együttműködik például az Európai Unióval is gazdasági kérdésekben, ugyanakkor megpróbálják kigyógyítani a politikai fogvatartottakat az ideológiai betegségükből, ahogyan ők fogalmaznak. Kína nyitott a kereskedelem felé, ugyanakkor azonban kegyetlenül jár el a más gondolkodókkal és a kisebbségekkel szemben. Az Európai Uniónak világosan kell jeleznie, hogy itt az ideje, hogy Kína véget vessen ennek a gyakorlatnak, mert elnök úr, a, a gondolat szabad, és senki nem szabhat neki korlátot. Köszönjük szépen, Svoboda úr, a következő egy perc. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, ma szándékosan piros nyakkendőt kötöttem, egy piros nyakkendőt, amely azokat szimbolizálja, akiket a kínai kommunizmus üldöz. Vannak közöttük keresztények is, templomokat égetnek fel, pusztítanak el. 50 millió keresztény él Kínában, felüket üldözik rendszeresen jelentkezniük kell a rendőrőrsökön, mint hogyha bűnözők lennének. A 18 évnél fiatalabbaknak is megtiltják, hogy részt vegyenek vallási rendezvényeken. A legmagasabb szinten kell fellépni, a keresztények Kínában történő diszkriminációját el kell ítélnünk. A tagállamok nem fogadhatják el tovább ezt a fajta üldöztetést, le kell vonni a következtetéseket például amikor kínaiak érkeznek Európába. Köszönöm szépen, Sógor úrot nem látom a teremben, úgyhogy a spontán hozzászólásokkal folytatjuk. Faria úr az első egy perc. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Mogherini asszony, azt hiszem, hogy a modernizálást követően a helyzet az emberi jogok terén egyre rosszabb lett Kínában, sőt az üldözések egyre intenzívebbeké váltak. A diszkriminációval szemben, amelyekkel az ujgurok, a kazahok, a tibetiek és a keresztények kell, hogy szembenézzenek, illetve azok, akiket ilyen átnevelő táborokban zárnak. Közösen fel kell lépnünk, hogy a rasszista kampányjal felvegyük a harcot, és az ország figyelembe vegye a demokrácia elveit. Köszönöm szépen, Poszpisír úr következik egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Én is hozzá szerettem volna szólni az emberi jogok Kínában témában. Egyszerűen katasztrofális a helyzet, hallottuk a tibetiek helyzetését. Ezt szeretném mondani azt, hogy mint prágai tanácsnok kollégáinkkal a közelmúltban fogadtuk a tibetiek delegációját, és hallottuk, hogy egyszerűen tönkre akarják tenni a tibeti nemzetet. Az új tibetieket át akarják nevelni, és egyszerűen ez borzasztó helyzetet teremtett. Ennek alapján a tibeti zászlót kitűztük Prágában, és hivatalosan kiálltunk mellettük. Úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a az etnikai kisebbségekkel kapcsolatos jövőbeli kínai politika megváltozzon. Köszönöm szépen. Polcsák úr következik, parancsoljon. Köszönöm a szót. Én is el szeretném mondani, hogy támogatom ezt az eljárást, akár csak kollégáim, mert egyszerűen súlyos a helyzet az ujgurokkal, a kazahokkal, a ö, vallási kisebbségekkel szemben. Ezt mindannyiunknak el kell ítélnie itt. Fel kell szólítanunk arra, hogy az illegálisan fogvatartottakat szabadon bocsássák. Ezen kívül, hogy Kína ö, elkötelezettségeit teljesítse és erről beszélnünk kell minden alkalommal, akárhányszor kínai kollégáinkat találkozunk, vagy Kínába misszióra utazunk. Nem szabad félnünk felvetni ezeket a témákat. Néha az a benyomásom, hogy diplomáciai okoknál fogva nem beszélünk ezekről. De ki más beszélhetne erről, mint egy képviselő, hogyha misszióra utazik Kínába? Az elmúlt ciklus során ezt szerettük volna elmondani. Az elnök megszakítja a hozzászólót, Lopez úr következik, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr, mondja Pimenta López úr. Egyszerűen hipokrata az a viselkedés, amelyet pillanatnyilag tapasztalunk, hogyha szemet hunyunk a helyzet fölött, Az a helyzet, hogy nálunk is hasonló a, képpen kellene fellépnünk, amikor más országok támadják a kisebbségeket. Ami a portugál alkotmányt illeti, a harmadik országokkal való egyet, együttműködés ezen alapszik. Csak így tudjuk megőrizni az mi érdekeinket is. Köszönöm szépen. Csak kollég. Schaffhauser képviselő. Kedves kollégák, Kína nagy ország, még birodalomnak is nevezhetnénk. A 19. században tönkretettük mi nyugatiak. Azzal a politikával, amelynek az volt a Lényege, hogy köteleztük arra, hogy nyissák meg a határokat a marxizmussal, amely teljesen tönkretette ezt az országot, pedig újraépítkezett. A liberális politikának köszönhetően, amelyet az ország szervezett meg, amely a gazdasági fejlődése koncentrál. Kik vagyunk mi, hogy oktassuk őket? Persze a tibetiek keresztények, de mi, akik az elzászi ö, ö, háborút kezdtük, két világháborút megéltünk, vallási háborúkat vezetünk, és egymást gyilkoljuk a politikák nevében. Jó, kritizáljuk Kínát, de talán jó lenne, hogyha az ENSZ kartájához tartaná magát ez a parlament. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Mogherini asszony, alelnök asszony, öné a szó parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy önök közül is többen említették, új stratégiát dolgoztunk ki Kínával szemben, átgondoltuk a Kínával való kapcsolatrendszerünket, ez egy nyíltabb, őszintébb megközelítés, világosan fogjuk megfogalmazni elveinket, érdekeinket, véleményünket, és nem fogunk attól sem visszariadni, hogy a lehető legvilágosabban megfogalmazzuk kritikánkat is. Megpróbáltuk a megközelítésünket koherensebbé tenni, valamennyi intézmény ebben részt vett, és szeretnék önökhöz is appellálni, hiszen önök itt az európai polgárokat, de a nemzeti pártokat is képviselik, és önök közül, akik ma felszólaltak, nagyon jó, fontos gondolatokat fogalmaztak meg, és gondolom, hogy otthon önök kormányzati felelősséggel is rendelkeznek részben. Úgyhogy ezek a hangok is nagyon fontosak. A saját kormányaikkal tárgyaljanak, hogy amikor a kormányuk a kínai féllel tárgyal, akkor legyen ugyanolyan őszinte, mint mi voltunk a múlt héten Brüsszelben, a tanács, a bizottság is, tehát jó magam is, nagyon őszintén beszéltünk a kínai vezetőséggel, a kínai hatóságokkal, például az emberi jogok témájában, és azt az üzenetet adtuk át, hogy az európaiak számára az emberi jogok nem kevésbé fontosak, mint a gazdasági érdekek, sőt, még fontosabbak, mint a gazdasági érdekeink. Azt hiszem, hogy ez egy olyan üzenet, amelyet mindenképpen következetesen, folyamatosan át kell adnunk minden szinten. A parlament, a tanács, a bizottság meg kell, hogy ezt tegye, és az egyes tagállamok is meg kell, hogy tegyék ezt a kétoldalú kapcsolataikkal Kínával. Kína előrelépett a gazdasági és társadalmi jogok területén, de az általános emberi jogi helyzet, ahogy önök is megemlítették, továbbra is romlik különösképpen a civil és a politikai jogok, a polgári és a politikai jogok vannak veszélyben, az ügyvédeket, újságírókat továbbra is letartóztatják, fogva tartják, az alapvető jogokat aláássák, az úgynevezett politikai átnevelő táborok léte, a kisebbségek helyzete, a tömeges felügyelet, a korlátozások az utazással kapcsolatban, és így tovább, tehát rengeteg probléma van. Vannak egyéni, egyedi ügyek is, amelyeket felvetettünk a kínai féllel, kétoldalú kapcsolatokban is, illetve az emberi jogi párbeszéd során is. És itt egyébként át kellene állnom a terem másik oldalára, de bocsássák meg, hogy itt maradok. Most volt az első alkalom, hogy a külügyek tanácsára meghívtuk Huang Yit, és nagyon büszkén láttam, hogy a tagállamok egységesek voltak, és következetesen egységes üzeneteket adtak át az emberi jogok témájában, az emberi jogi párbeszédben. De egyébként felvetettük ezeket a kérdéseket a terrorizmus elleni politikák keretein belül is. És én mindig hangsúlyoztam, hogy mennyire fontos, hogy következetesek legyünk, az intézmények is ugyanazt az üzenetet fogalmazzák meg, mert előfordul a tárgyaló feleinkkel, nem csak Kínáról van szó egyébként, hanem más felekkel is, amikor az emberi jogokról van szó, hogy azt mondják, hogy jó, hát csak az, az európai intézmények vetik fel az emberi jogi problémákat, az egyes tagállamok pedig ők üzletelnek, őket nem foglalkoztatják az emberi jogok annyira, és ezt is el kell kerülni, és szerintem most már ebben az egységben, ebben a következetességben is nagy előrehaladást értünk elő. Nagyon fontos minden egyes európai számára, minden egyes európai tagállam, európai politikai párt, frakció számára itt a parlamentben is, hogy egységes következetes üzeneteket adjunk át. Sürgessük Kínát arra, hogy engedjék be a független megfigyelőket, én is szeretnék ehhez csatlakozni, ehhez a felhíváshoz, amelyet önök is említettek, tehát hogy független megfigyelők legyenek az ENSZ-től, az ENSZ menekültügyi főbiztosságától, aztán a vallásszabadság ne sérüljön, Tibetben sem, és a tibeti régióhoz való hozzáférést is korlátozzák, tehát ezt is kértük a kínai hatóságtól, hogy engedjék meg a kölcsönös hozzáférést az újságírók, diplomaták és családjaik számára a tibeti régióhoz. A legmagasabb szinten említettük ezt a csúcsértekezleten is a múlt héten, ahogy mondtam, nyilvánosan is megfogalmaztuk, és egymás között is megfogalmaztuk a tibeti helyzetet, a kisebbségekhez tartozó személyek helyzetét, és a néhány héttel ezelőtt az emberi jogok párbeszédén a civil társadalom egyre szűkülő terét is felvetettük, a reforma kérdését, illetve Hongkong autonómiáját, mind-mind elővettük. Nem könnyű ez a gyakorlat, és előfordul, hogy frusztráló a tapasztalatok, de ez a feladatunk, hogy a kínai partnereinkkel világosak legyünk, és egységes üzeneteket fogalmazzunk meg, és igyekezzünk az emberi jogok fejlődését erősíteni, védelmét erősíteni. Ez az egyetlen megoldás, hogy nagyon világosan, nagyon határozottan fogalmazunk. Semmelyik másik nagyhatalom a világban nem áll így Kínához, és ö, általában a, a világon nem túl pozitív a helyzet, ezt már többször beszéltük ö, ebben a parlamentben is, és nem engedhetjük meg magunknak európaiként, hogy az emberi jogok védelméért ne emeljünk szót, nem csak Kínában, hanem szerte a világon. És én továbbra is várom majd az eszmecseréket az emberi jogok témájában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mögerini főképviselőasszony. Hat állásfoglási indítvány érkezett be a szocialisták, a zöldek, a gól, a néppárt és az ALDE részéről. Most zárom a vitát, a szavazás ma későbbiekben lesz. Következő naprendi pontunk Kamerun témája. Öt állásfoglalási indítvány futott be. Először Tenok úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Felhagytam a szemüvegem a belső és külső fenyegetésre adott válaszok Kamerun részéről egyre inkább tekintélyelvű válaszok. Ezt korlátozzák a gyülekedés szabadságot, a szólásszabadságot az országban. Januárban letartozták Morik Kamtó ellenzéki vezetőt, és 200 pártaktivistát válaszul arra, hogy tüntettek a 2018-as választás követően. Ez a legutóbbi súlyos incidens a lázadás vágyával illetik őket, és a nemzeteleni bűncselekményeken. Bár Kamerun nagyon fontos területi partnerünk a terrorizmus elleni harcban, különösen a Boko Haram elleni harcban, amely 2012 óta fenyegeti az ország északi területeit, sok aggályú merült fel az antiterrorista jogszabályokkal való visszaélés miatt, melyeket 2001-ben fogadtak el. Például meggyilkoltak terrorista szervezet tagjait, bírósági tárgyalás nélkül ölték le, és egy sokan magukhoz ragadják az igazságszolgáltatást, sokszor átadlan civileket esznek áldozatul ennek. Miközben a kormány válasza az angol nyelvű kisebbség tüntetésére szintén komoly aggályokat kelt. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Urbán Crespo. Köszönöm szépen, elnök úr. Kamerunban a fegyveres erőket azzal vádolják, hogy súlyos emberjogi sértéseket követnek el a civil lakossággal szemben. Azzal is vádolják őket, hogy önkényesen letartóztatnak olyan tüntetőket, akik az elmúlt választások során bekövetkezett szabálytalanságok miatt tüntetnek fegyver nélküli tüntetőkre lőttek helikopterekről, és több tucat halálos áldozata volt ennek. Bírósági tárgyalás nélkül több tucat embert gyilkolnak meg. Vannak videók arról, ahogy két nőt és a csecsemőiket is megölték, azért, mert azzal vádolták őket, hogy a Boko Haramhoz tartoznak, és olyan országok, mint Spanyolország fegyvereket ad el Kamerunnak, noha ezt a tanács 2008-as közös álláspontja tiltja. Ezt ugyanakkor nem akarták megemlíteni ebben az állásfoglalásban. Az Európai Unió és a tagállamai katonai kiképzésben részesítik, és logikai támogatást nyújtanak, fegyveres segítséget Kamerunnak. Egy olyan támogatásról van itt szó, amelyet felfüggesztettek már olyan országok, mint az Egyesült Államok, pontosan azért, mert égbe kiáltó az, hogy milyen emberi jogi jogsértésekre kerül sor az országban. Azt követeljük az Európai Uniótól, hogy a fegyverek eladását és a fegyveres berendezések eladását szüntesse meg, hogy valóban cselekedjük, máskülönben mi is tettestársak leszünk, már pedig ezt nem engedhetjük meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Zovko képviselő következik. Kedves kollégák, tisztelt főképviselő asszony, a ciklus utolsó napján is elkötelezettséget mutatunk, hogy az emberi jogokért küzdjünk. És most Kamerunról beszélünk. Nagyon sok emberi jogi aktivista beszámolt az erőszak használatáról Kamerunban, illetve arról, hogy az állampolgárok emberi jogait megsértik. Több ellenzéki vel szemben felléptek, az ellenzék vezetőjével, Maurice Camptóval szemben is bebörtönözték őket, és a kameruni hatóságok többször is korlátozták a szólásszabadságot, megszüntették az internethez való hozzáférést, az újságírókat zaklatták, börtönbe zárták. Ez nem felel meg az általunk nemzetközi szinten képviselt emberi jogi normáknak és standardoknak, és ezért az Európai Parlamentnek, lép, parlamentnek lépnie kell, fel kell hívni a kameruni hatóságokat arra, hogy azonnal és feltétel nélkül valamennyi politikai foglyot, ellenzékit szabadon bocsássanak, és minden állampolgárt is, akiket csak politikai okokból börtönöztek be. A szólásszabadság megsértését azonnal be kell szüntetni, erőltetni és hangsúlyoznunk kell a független és átlátható vizsgálatok indítását a jogsértések tekintetében. Az Európai Uniónak van lehetősége, ki kell használni a politikai súlyunkat a fejlesztési segélyprogram esetében, és így kell szót emelni az emberi jogokért Kamerunban. Technikai segítségnyújtást és politikai támogatást is biztosít az Európai Unió, más konfliktusos régiókban is van tapasztalata, így is segíthetjük a stró, az erősebb demokratikus kameroni társadalom kialakulását, és így teremthetünk jobb jövőt az összes kameroni állampolgárnak, remélhetőleg az önök támogatását megkapja tehát ez az indítvány. Köszönöm szépen. Következő hozzászól a Szargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Októberben, 2018. októberében, amikor választások voltak, Palbia elnöket újra megválasztották. 1982 óta van hatalmon. Hát hogy lehet ez? Különös dolog ez, és nem is oda, hogy tüntetnek ellene. Szerintem a mai állásfoglás lényege az kell legyen, az Európai Parlament Pabia számára megüzeni azt, hogy Maurice Kantót és az embereit bocsássák szabadon. A demokratikus tüntetés mindenkinek joga egy országban. Az állampolgárokat nem lehet katonai bíróság elé állítani, és nem lehet nyíltan konfrontációt keresni, és a különböző nyelvű emberek közötti konfrontációt erősíteni, fokozni, az Európai Parlamentnek ezekre reagálnia kell. Az Európai Parlament nem gyakran szólítja meg Kamerunt, ám most jó, hogy megtesszük, mert a helyzet Palbia kezében van, és ő tud csak változást hozni, hozzá kell szólnunk tehát. Maria Schake kapja meg a szót. Köszönöm szépen, önök úr, főképviselőasszony kollégák. A azon választások után, melyek nagyon sok kérdést nyitva hagytak Kamerunban, békés tüntetések eszkalálódtak, összecsapások ki, és a katonai erő komoly emberjogsértéseket követtek el, több száz ember halt meg, több száz ember menekült el otthonából, aktivistákat elfogtak, börtönbe tettek gyakran a terrorist ellenes jogszabályokat és a biztonságpolitikai intézkedéseket arra használják, visszaélnek ezekkel, és a tüntetők ellen használják embereket eltüntetnek, megkínoznak, bíróság nélkül tárgy, bíróság tárgyasban megölnek, nem tartják tisztelben a szólásszabadságot sem online, sem offline. Ezek nagyon súlyos dolgok, nagyon súlyosan eszkalálódik a helyzet. A kamerun biztonsági erőket arra szólítjuk fel, hogy ne használjanak aránytalan erőszakot, és csak tiszteletben minden állampolgár emberi jogait az országban. Vizsgálatot kell indítani a túlzott erővel való visszaélés vágyai ellen, és nagyon fontos az is, hogy az Afrikai Unió vezetésével béketárgyalások induljanak el, melyet mi, az Európai Unió és annak minden vezetője támogatni hivatott. Köszönöm szépen. Most pedig az SND frakció nevében López Aguilar képviselő kapszolt Elnök úr, tisztelt Mogherini főképviselő, Paul Bia az egyik legrégebb óta hatalmon levő politikus Afrikában, aki Mugabeval, vers, Mugabeval verseng, egy olyan, választ, olyan választások után marad hatalmon, amelyet komoly tüntetések követtek, és Maurice Kanto, az ellenzéki párt, a kameruni reneszánsz mozgalom vezetője most olyan vádakkal néz szembe, amelyek katonai bíróság elé állíthatják, és életfogytig tartó szabadságvesztéssel, vagy akár halálbüntetéssel is sújthatják. Ennek az erőszaknak, zaklatásnak és a tiltakozások elleni tilalmaknak véget kell vetni. Hiteles és átlátható szabad választásokat követelünk, arra szólítjuk fel az Európai Uniót, az Afrikai Unióval és az ENSZ-el együtt, gyakoroljon közvetítő szerepet annak érdekében, hogy biztosítsa nem csak Maurice Kamtó szabadon hanem a további 200 politikus szabadonbocsátását, akiket szintén letartóztattak, és természetesen arra is felszólítjuk az Európai Uniót, hogy foganatosítson intézkedéseket, és szüntesse be az együttműködést egy olyan országgal, amely nem viselkedik demokratikus módon. Köszönöm szépen. Most pedig Csernecki képviselő következik az ECR ö, frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát igen, most Kamerunnal foglalkozunk. Ez az ország elég távol helyezkedik el Európától. De mégis van értelme, hogy ezzel foglalkozunk, ugyanis kolónia volt ez, gyarmat volt ez az ország, Európa gyarmata, és Ez azt jelenti, hogy erkölcsi kötelességünk az, hogy a kameruni helyzettel foglalkozzunk. És ezen túl még nyilván humanitárius segítséget is nyújtunk Kamerunnak, tehát ez azt jelenti, hogy jogosultak vagyunk arra, illetve azt elvárni, hogy amikor a humanitárius segítségnyújtás megérkezik, akkor emberi jogok bizonyos normáit betartja az érintett ország. Nagyon világosan, szolidárisan és egységesen kell fellépnünk, csak így fogják meghallani a hangunkat Kamerunban és más afrikai országokban, amelyekkel esetleg kereskedünk és amelyek esetleg nem tartják be sem az ellenzék jogait, sem az állampolgárok jogait. Köszönöm Korrao képviselő az EFDD frakciótól. Köszönöm szépen, elnök úr. Cameron nagyon sok súlyos kihívással néz szembe. Északon a Boko Haram, a közép-afrikai köztársaság a másik határán, vannak fegyveres felkelések, dél-keleten észak, északnyugaton és délnyugaton, és ez nagyon nehéz helyzet, de azt hangsúlyozni kell, hogy ezekre a fenyegetésekre nem lehet aránytalan előszakkal válaszolni, úgyhogy közben az alapvető emberi jogokat megsértik. Úgyhogy elítéljük a bírósági eljárás nélküli gyilkosságokat, az emberek elrablását, bebörtönzését és így tovább a biztonsági erők által. A lakosság nem lehet elhallgattatni, amikor a véleményét kifejezi, például egy olyan elnök esetében, aki már 1982 óta ül a székében nem lehet bebörtönözni az ellenzéket, az internetet lezárni, az újságírókat bebörtönözni. Tehát ilyenfajta fellépés semmilyen módon nem igazolható, akármilyen nehézségekkel néz is szembe, vagy fenyegetésekkel néz is szembe Kamerun. Köszönöm szépen az ENF képviseletében. Bilde képviselő következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is a fegyveres erőket kell, hogy támogassuk, és a civileket, akik a Boko Harammal szemben keményen küzdenek. A terrorizmus elleni harc az Kamerun határain túl nyúlik, a Szahara területéig is elér akár, és a belpolitikai helyzet is nagyon nehéz ebben az országban, amely több éve már az iszlám barbár magatartás elől menekülő nigériaiak ezreit, millióit fogadja be. Úgyhogy ez az ország egy olyan régióban próbál stabilitást teremteni, amely teljesen összeomlik, úgyhogy ne egyszerűsítsük a helyzetet. Először is azért, van probléma, mert az anglofon és a frankofon közötti, közösség közötti eltérés az gazdasági, ugyanis az ország olajtartalékai az anglofon közösség területén helyezkednek el, és ez komoly kihívást jelent. A második oka a nehézségeknek az, hogy a kameruni kormány megpróbálta végrehajtani a reformokat, és a multikulturalizmust, kétnyelvűséget megteremteni. Ez a legfelsőbb bíróságra, az államigazgatási iskolákra, illetve a kétnyelvű tanárok és professzorok foglalkoztatására is igaz. Nem lehet csak e- ennek a különbségnek az alapján meghatározni a kameruni társadalmat és minden, mindegy, hogy az angol vagy a francia közösséghez tartozik valaki, ugyanazt az országot szeretik, ugyanazokat az értéket kép, értékeket képviselik, és nekünk ezt az országot kell támogatni, ezt a társadalmat kell támogatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászólók Jenge képviselő asszony. Grazie, Presidente Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Kamerun mm, egyre az erőszakba süllyed egyre tovább, és a elért eredmények szertefozlanak. A hatalom birtokosai az emberi jogokat sértik meg. A kormányt választási csalásokkal vádolják, hogy az elnök hatalmon maradhasson és az ellenzék vezetőjével kapcsolatban mindenfajta bűncselekményt kitalálnak, hogy bebörtönözhessék. Közben a közösségek egymással háborúznak, az ország északi részén a Boko Haram intézi a támadásait, közben a közép-afrikai köztársaságban is nagyon nehéz a helyzet, és ebben a helyzetben a kormánynak még mindenfajta milíciákkal és szakadár erőkkel szemben is fel kell vennie a harcot. Próbáljuk megérteni a kameruni katasztrófa valódi okait ez a kormány tehetetlensége, a gerontokrácia, a rossz kormányzás, a választási súlyos választási csalások, a nepotizmus, a törzsi kultúra. Ezek a tömeges, a fiatalok tömeges távozásának okai az országból, a válság okai. És talán ezekkel szemben kellene tenni valamit, ahelyett, hogy választásokat szervez valaki, és a csalásokkal megpróbál hatalmon maradni nagyon nehéz pillanatot él az ország, és most úgy tűnik, hogy a nacionalisták térnek vissza. Én szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, a kollégáknak, a szolgálatoknak itt, én mindenkitől tanultam, és hogyha az olaszok úgy szeretnék, akkor visszatérek ide, és folytatom a munkámat. Köszönöm. Köszönöm szépen, mi is azt reméljük, hogy az olasz választók is ugyanazt óhajtják, mint ön. Szívemből kívánom. Schaffhauser úr a következő hozzászóló. Mes chers collègues, Kedves kollégák, ez az utolsó hozzászólásom itt a parlamentben, és egy olyan országért emelem fel a hangomat, amely nagyon kedves számomra, ahol nagyon sokszor jártam, és amelynek egy kicsit a fia is vagyok. Kamerun egy nyelvi, vallási, etnikai mozaik tulajdonképpen, és központosítást élt át. Ez viszont a nyugati anglofon lakosság, illetve az északi muzulmán szeparatisták ellenérzéseit váltotta ki, viszont külső hatalmak is használják ezeket eszközként. A vezetőjük már 1982 óta, Paul Bia már 1982 óta hatalmon van a kameroni elnök nem monopolizálhatja mégsem a kameroni hatalmat egészen a haláláig. Nyilván meg kell, hogy tervezze majd az utódlást is. Tudja, hogy demokratikus átmenet és decentralizáció az, amire az országának szüksége van. Biztonsági és fejlesztési terveket kell kidolgozni. Tehát segítséget kell nyújtani, tehát diszkréten és hatékonyan kerüljük, tehát el azt, hogy nagy lendülettel, trombitákkal próbáljunk beavatkozni, mert ugye mindig kettős normát használunk az afrikai országokkal szemben a saját érdekeink szerint. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Először is Faria képviselője a szó. Vagy a köz- legközelebbihez? nincs itt, úgyhogy Jerzy Poszpisil kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a vita, amelyre itt sor került, ez a vita, amelyet ma megtartottunk, pontosan felvázolta a Kamerun problémáit. Mit tehetne az Európai Unió és az Európai Unió képviselői? Nagyobb, gyak, nagyobb nyomást gyakorolhatna az elnökre, aki 1982 óta van hatalmon, és a fő politikai vezetőket arra kellene késztetnie, hogy az ellenzék vezetőjét szabadon bocsássa, és, hogy, és engedje, hogy jelöltként induljon. Nem lenne szabad tovább engedni az elnyomást, illetve a zaklatását, de sajnos ez ma a helyzet Kamerunban, nem beszélhetünk egyszerűen a jogállamiságról Kamerun kapcsán. Éppen ezen a területen tehetnénk nagyon sokat, és véleményem szerint jó lenne, biztos asszony, ha meggyőzné a kameruni hatóságokat, hogy ne vessék börtönbe az ellenzéki képviselőket, egyébként pedig az elhangzottakkal egyetértek. Köszönöm szépen, Notis Marias következik. Köszönöm szépen, elnök úr, főképviselő asszony. Ma itt ez a beszédem az utolsó hozzászólásom ebben a házban, ebben a ciklusban. Ám remélem, hogy találkozunk majd a következő mandátum során. Persze ez legfőképpen a görög állampolgároktól, választóktól függ majd az én esetemben. Remélem, hogy visszatérhetek, és képviselhetem hazámat a választások után. Több mint 2500 hozzászólást tartottam itt a, ebben a teremben. Szeretném megköszönni képviselőtársaimnak, az elnökségnek, a tolmácsoknak, és az Európai Parlament dolgozóinak, munkatársainak, tisztviselőinek. Szeretnék küzdeni tovább majd a görög választóim jogos érdekeiért, és azt hiszem, hiszek abban, ez esetben Kamerun támogatnunk kell, a demokráciát kell támogatnunk ebben az afrikai országban, annak érdekében, hogy előre léphessenek, és az állampolgárok megtalálják a válaszokat saját problémáikra. Köszönöm szépen. Kasztáldó képviselő. Köszönöm szépen. Ma sajnos Kamerunban fenntarthatatlan kezd alakulni a helyzet, szinte polgárháború alakul ki. Rengeteget, rengeteg személyt börtönöztek be, közöttük az ellenzők, ellenzék vezetőjét, Maurice Kámtót azért, mert békésen tiltakoztak az ellen, hogy az elnök Paul Bia például már 1982 óta hatalmon van. De az újságírók ellen is megindították a hajszát, üldöznek minden ellenzékit az országban, az északnyugati és déli nyugati, délnyugati területeken is a háborúsá alakult szinte a helyzet, a szeparatisták, az anglofon közösség, de a diákokkal szemben is fellépnek, az, a kórházakkal szemben, iskolákkal szemben gyakorlatilag a kormányt fel kell szólítani, hogy azonnal engedjen szabadon minden politikai foglyot, és hogy békés, hosszú távú megoldást keressen a régióban. Megköszönöm a főképviselő asszony fellépését, viszont konkrétabb lépéseket várok tőle az emberi jogok védelmében. A kotonúi egyezmény az csak nem maradhat csak írott betű a papíron, a gyakorlatban is meg kell valósítani. Köszönöm szépen, Stanislav Polcsák következik. pane předsedo, za udělení slova. Já bych... Köszönöm szépen, hogy megkapom a szót, elnök úr szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy még az utolsó plenáris napon is az emberi jogok védelméről vitázzunk, és ez helyén való. Mert rendkívül fontos, hogy az emberi jogok mellett felemeljük a hangunkat, és egységes hangon szóljunk fel ezek érdekében. Azt hiszem mindez jól mutatja, hogy egységesek vagyunk-e téma tekintetében, pártoktól függetlenül. Ezt nagyra értékelem. Kamerun esetében nyilvánvalóan a gyilkosság, a kínzás, az emberek elnyomása, az eltüntetése, bíróság tárgyalás nélküli kivégzések végrehajtása, és sorolhatnám a szörnyűségeket, elfogadhatatlanok. És mindezeket a katonai, a fegyveres erők teszik, akik azt az elnököt képviselik, aki 1992 óta van hatalmon. Nyilvánvalóan, hogy lábbal tiporják az emberi jogokat, és persze eh, tény az is, hogy Kamerun nehéz helyzetben van a Bokar Harum elleni harcban, nem lehet szemet hunyni ezen jogsértések felett. Sankeli következik. Köszönöm szépen. Elnök úr. Ami Kamerunban történik, az szörnyű, szörnyű hírek érkeznek onnan, főleg az emberi jogokkal kapcsolatban is, ami az ellenzéki képviselők bebörtönzését illeti, vádemelés nélkül, különösen Maurice Kanto esete, ennek kapcsán valóban egyértelmű, hogy a fegyveres erők a saját nép ellen cselekszenek. Nagyon sokakat elűztek otthonaikból, ők belső menekülté váltak az országban, és több mint 30 ezeren Nigériába menekültek. Éppen ezért nagyon is jogos az, hogy nyomást gyakoroljunk a kameruni hatóságokra. Először is azért, hogy Maurice Kantót és társait bocsássák szabadon, másodszorban pedig azért, hogy állítsák vissza a demokráciát az országban. Fontos, hogy legyen egy szabad, független média, enélkül ugyanis nem igen tehetünk előrelépést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sojdrová asszony következik. Köszönöm szépen, kollégák. Ez a sürgősségi állásfoglalás egyértelműen jelzi a kameruni kormány felé, hogy az Európai Parlament nyomon követi az országban a fejleményeket, és nem ért egyet a túlzott erőszak alkalmazásával, illetve az ellenzék elnyomásával. Az Európai Uniónak diplomáciai és pénzügyi eszköze is vannak, amelyeket bevethet, és ezeket be is kell vetnie. Bízom abban, hogy a főképviselő meghallgatja és megérti a fenntartásainkat, és ezek fényében reagál majd. Tisztelt kollégák, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek az együttműködéséért az elmúlt öt év során. A öt évvel ezelőtt, amikor ezekről a sürgősségi állásfoglalásokról kezdtünk el beszélni, kértük a politikai fogvatartottak szabadonbocsátását, azoknak a szabadon bocsátását, akik etnikai hovatartozásuk vagy politikai véleményük miatt kerültek börtönbe. Úgy gondolom, hogy nagyon jelentőségteljes volt ez a munka, köszönöm a támogatásukat, és éppen ezért én szeretném megismételni a mandátumat, és köszönöm mindenkinek a támogatását a parlamentben. Köszönöm szépen. Söldrova asszony, minden jót kívánunk önnek, nagyon sok sikert a választások során. Sógor úr, néhány héttel ezelőtt Tibet a kormányzója azt mondta, hogy a tibeti emberi jogi helyzet nem hogy jó, hanem nagyon jó. Minden etnikai csoport a régióban nagyra értékeli a kommunista ö, ö, kormány munkáját, és csodálatos élet. Ö, tehát élnek, a gazdaság gyorsan fejlődik, több ezer rendőr és katonai járőr jelenléte mutatja, hogy megkaptak minden tevékenységet, nehogy véletlenül felgyújtsák magukat például. nem csak a tibetiek élnek ilyen jól. Az ujgurok is élvezhetik a 21. század leg, eh, legelőrehaladottabb mesterséges intelligenciáját Kínában. A életük így aztán még kényelmesebb és kellemesebb. Sőt, a, leg, a kiváló életen álló tanulásnak lehetnek eh, alávetve az olyan képzési központokban. Az EU-Kína emberjogi párbeszéd, hát sikeres eszköz kell legyen annak érdekében, hogy emberi jogainkat e, elősegítsük. Lemaradtam a hozzászólásom idejéről, köszönöm, hogy meghallgatják az előző, a kínai vitához kapcsolódó beszédemet. Utolsó beszédem volt 11 év után ebben a parlamentben, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Örülök, kedves Csaba, hogy megadhattam most önnek ezt a lehetőséget, és lezárásképpen a főképviselőnek, Mogherini asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A kameruni tavaly októberi választások óta feszültséget tapasztaltunk az országban, különösen az anglofon térségben. A tüntetők elleni elnyomást tapasztalhattuk katonai bíróság elé állítottak tüntetőket vagy szimpatizánsokat, és sokak hosszú börtönbüntetéseket kaptak. A jogvédők ügyvédjei is elnyomással néznek szembe. Az ellenzék elnyomása nincs összhangban a kameruni állampolgárok alkotmányos jogaival. Nyomon követtük, szoros figyelemmel követtük az országban a helyzetet, mind a 28 tagállam nevében kértük a fogvatartottak szabadon bocsátását, olyan személyekét, akik ellen nincsenek vádak, és a gyűlöletbeszéd, valamint a fogvatartások véget, vetésének, véget vetését kértük. Köszönöm, hogy a mandátumuk utolsó napján egységesen támogatják ezt az üzenetet. Ami az angol nyelvű térségeket illeti az ország észak-nyugati és délnyugati részében, mindig is hangoztattuk, hogy a párbeszéd az egyetlen módja annak, hogy fenntartható megoldást találjunk a helyzetre, erőszakmentesen, tiszteletben tartva a jogokat és a jogállamiságot. A bíróságon kívüli gyilkosságokra továbbra is sor kerül sajnos, ezekben a biztonsági erők és a fegyveres erők, valamint a szeparatista csoportok is érintettek. Riasztó a helyzet, körülbelül fél millió ember vált belső menekülté, és több mint 32 ezer kameruni menekült érkezett Nigériába. A párbeszéd iránti felhívásunkat jeleztük a kameruni hatóságok felé, és különös tekintettel nyomon követjük a 47 anglofon politikai vezető szabadon bocsátását és igazságos, pártatlan bírósági tárgyalást követelünk. Önök is említették a távoli északi régióban a Boko Haram helyzetét. Tudjuk, hogy a Boko Haram nem legyőzhetetlen. Tudjuk, hogy komoly vereségeket szenvedett el, ugyanakkor nagyon sok a civil áldozat, és a biztonsági erők is felelősek ebben. Az, a távoli északi régiókból is érkeztek menekültek, és az ENSZ főképviselője az is felhívta a figyelmet arra, hogy az emberi jogokat teljes mértékben tiszteletben kell tartani, Éppen ezért továbbra is fenn kell tartanunk a humanitárius segítségnyújtást, a nemzetközi humanitárius válaszadás és segítségnyújtás keretében, különböző frontokon, a belső menekülteket és a Nigériából, valamint a közép-afrikai köztársaságból érkező menekülteket is szem előtt kell tartanunk. Több mint egy millió ember szorul segítségre és úgy gondolom, hogy a humanitárius kötelességünk az, hogy a segítségükre siessünk, erről nem feledkezhetünk meg, amikor értékeljük azt, hogy a kameruni népnek milyen támogatást nyújtunk a jövőben. ugyanígy az emberi jogok tisztelemben tartását is hangsúlyozzuk Kameronban, és azt is, hogy fel kell tárni az emberi jogi jogsértéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Magarini asszony, a szavait. Szeretném kérni önöket, hogy maradjanak még itt, hiszen van még egy napirendi pontunk, amely <clears throat> ebbe a sorba tartozik. Most itt hat állásfoglalási indítvány érkezett be. A konzervatív, a szocialista, a néppárti, a zöld és az ALDE frakció részéről. A vitát e témában most zárom, szavazása későbbiekben lesz, most pedig a ciklus utolsó vitája következik az Európai Parlament falai között Brunei témájában. A szerzők következnek sorban, először Barbara Lochbiller asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, Brunei 2014 óta sária büntetőjogot alkalmazza, április 30-án lépett az utolsó szakasz ennek szakaszban. A házasságon kívüli szexuális kapcsolatok, az abortusz például eh, Sáriu alapján halára kövezése büntetendők. A lopás esetén a kezet levágják, vagy a, ha Mohamed profilat valaki szidalmazza, halála büntetik. 7 éves korú után a gyerekek büntethetőek. Brunei olyan állam, ahol a szultán egyrészt államfő és miniszterelnök is, és a teljes végrehajtási ága rendelkezik, hát azonnal fel kell szüntetni ilyen körülmények között a sárja büntető jogot, mert mindez élesen ellentmond a nemzetközi jog normáinak. Mindemellett a jog előtti egyenlőséget is előre kell segíteni, a szexuális identitás nem háttér és vallási különbözőségtől függetlenül. 1975 óta de facto halálbüntetési moratórium áll, van érvényben. Ezt továbbra is fenn kell tartani. Ám ha csak akkor, hogy a Brunei a nemzetközi jognak megfelelően átdolgozza a büntető jogot. lehetséges az, hogy az Európai Unió a partneri és együttműködési megállapodás vonatkozó tárgyalásokat egyáltalán mérlegelje annak fontatását. Az EU arról is kell gondoskodjék, hogy az emberi helyzet Bruneiben, különösen az LGBTI kisebbség jogai a következő ASEAN-EU tárgyalás napirendjére kerüljenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tanok képviselője szó. Elnök úr, Brunájban egy új büntető törvénykönyv bevezetése egy sajnálatos tény számos tényállás esetén halálbüntetés szabható ki, mint például a házasságon kívüli nemi kapcsolatért. 2014-ben vette kezdetét ez a folyamat, és összhangba hozták a büntető törvénykönyvet a sária joggal. Lehetővé teszik a végtagok amputálását azok esetében, akiket lopás miatt ítélnek el. Ezek különösen aggasztóak a vallásos kisebbségek és az LMBTI kisebbség számára, akik komoly veszélynek vannak kitéve. Természetesen egy ilyen ö, szigorú ö, jognak, büntető törvénykönyvnek egy modern világban nincs helye. Egyesült Királyságbeli képviselőként rendkívül agasztónak találom ezeket a fejleményeket egy Commonwealth országban. Ez az utolsó hozzászólásom parlamenti képviselőként 20 év után egy nagy megtiszteltetés volt számomra az, hogy itt szolgálhattam a parlamentben, és ezért köszönetet mondok és elbúcsúzom. Köszönöm szépen. Kedves Charles. Björk képviselője szó. Eh, Köszönöm szépen. Brunájban az új eh, jogszabályok, eh, amelyek az LMBTI személyeket és másokat is halálbüntetésnek, kínzásoknak teszik ki. Mindez rendkívül ijesztő, részt vettem ennek az állásfoglalásnak a kidolgozásában, de itt a parlamentben is az a helyzet, hogy nagyon sok gyűlölet érezhető olyan személyek, bizonyos személyek jogai ellen. Gyakran tapasztalható ez például a homoszexuálisok vagy a nők ellen. Ennek sem Brunájban, sem itt nincs helye, éppen, ezt el kell, éppen ezért ezt el kell ítélnünk bölcsek kell legyünk, intelligensen kell eljárjunk, és mindent bolykottálnunk kell, aminek köze van Bruneihez, legyen szó akár a légi közlekedésről. Fenn kell tartanunk és ki kell állnunk az ilyen emberek jogai mellett. Ugyanakkor az ilyen fenyegetések egy globális jelenség részeként értelmezhetőek, hiszen Kolumbiában is voltak hasonló fenyegetések, ha bár ott inkább keresztény eredetűek voltak ezek, svéd állampolgárok is érintettek voltak. Először azt hiszem a saját házunk táját kell rendbe tennünk, és senkinek a jogait nem szabad korlátozni Brunájban sem, de itt sem. Köszönöm szépen, Korau képviselő a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntöm Mogherini asszonyt. Én először is szeretném elmondani, hogy ez ugye a napirendi utolsó napi rendi pontunk, a parlamenti öt éves ciklus végén az utolsó pont. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az emberi jogok terén végzett munkáért. Nagyon fontos mindig a tárgyalások középpontjába állítani az emberi jogokat, a kereskedelmi tárgyalások középpontjába. egy Brunájjel fejezzük be a témát, hát egyre rosszabbodik a helyzet, és a szultánnak lehet öt felesége, és gyakorlatilag bármit megengedhet magának, de közben pedig mások, akik házasságon kívüli szexuális kapcsolatot létesítenek, ítélet, el, ítéletet kapnak, a lopásért végtagot lehet levágni, és így tovább. Tehát az emberi jogokat nem nagyon tartották, vették figyelembe, nem nagyon védték ebben az országban, reméljük, hogy nem fog romlani a helyzet az ebben a parlamenti ciklusban elért eredményekhez képest remélem, hogy a következő ciklusban csak jobbakat sikerül majd elérni. Köszönöm szépen, Szoleja Poszt következik. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Válságos időket élünk, az egész világ válságban van. Itt van a klímaváltozás okozta válság, ultrakonzervatív, sötét, gonosz erők egyre jobban nőnek és közelítenek a parlament felé, és a női jogok, LGBTI jogok is fenyegetés tárgyai, és általában az emberi jogok, mint olyanok folyamatos támadásnak vannak kitéve. Európában is, meg világszerte is. Az egy növekvő nacionalizmus valóságos válságot jelent a demokratikus értékek számára. Úgyhogy mindenkit arra kérek, ott, akik a balkon ülnek, az önök feladata és felelősség, hogy megvédjék a demokratikus értékeinket május 26-án a választások során. Minden állampolgár föl kell álljon értékeim mellett. Brunei ügyében és az új sária büntető törvénykönyv ügyében ez kegyetlen, megalázó és embertelen. A már eleve sérülékeny csoportokat támadja, mint a nőket, a gyermekeket és az LGBTI embereket, és megfosztja őket emberi jogaiktól. Az új jogszabály szerint 7 éves gyerekeket már korbácsolásra lehet büntetni. Az abortusz vagy a beleegyezéses nemi kapcsolat halára kövezéssel büntethető. A civilizált emberi társadalmakban nem a, a melegek vagy az abortusz végrehajtók a bűnösök. Én azt követelem, hogy azonnal vonják ki ezt az új sarira büntető törvénykövet a használatból. Pán Tamás Köszönöm szépen. Tomás Dehoszki a következő szóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Főképviselő asszony. Én a magam részéről szeretnék csatlakozni azokhoz, akik megköszönték mindannyiunknak, akik a parlamentben dolgoznak, a munkát, többek között az a sürgősségi ügyek tárgyalása tekintetében. Sokszor megkérdezzük, mit tehet az Európai Parlament, vagy egy európai képviselő. Hát éppen a, a sürgősségi emberjogsértések tárgyalásában sok sikert értünk el. Embereket sikerült szabadon bocsájtatni, sok esetben megváltozott a rezsim egy-egy országban. Nagyon sok konkrét példa említhető, nagyon sok jó példa arra, hogy mi történt a litteni parlamenti tárgyalásunk, vitánk eredményeképpen. Például a Maldív szigetek egy jó példa lehet erre. És 2018. szeptemberében is láttuk a változást, nyert az ellenzéki vezető, akit mi, mi parlamenti képviselők támogattunk, hogy bocsássák szabadon. Tehát a mi szavaink változást hozhattak, és Bruneiben is a változást hozhatnak. Én minden államot bírálok, amely a sária szabályokat vezeti be. Évek óta beszélek erről, mert a sária egyáltalán alkalmazható a modern demokráciában, abszolút idegen bármilyen plurális, plurális civilizált társadalomtól. Nagyon sok kisebbséget, vallás és év kisebbséget sújt, akik csak azért, mert valaki más, más hitet val, mint a többség, nem lehet büntetni. Csak tisztában kell tartani a különbségeket, nem büntetni. És az, hogy, hogy a vallásukat szeretnék gyakorolni, azt a jogokat tisztelben kell tartani. Ezért kérem mindannyiunkat, hogy a demokrácia, a szabadságjogokért küzdjünk, mert ezek a legnagyobb értékek mindannyiunk számára. Köszönöm, Sáke képviselő. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Tíz évvel ezelőtt az első hozzászólásomban a plenárison az emberi jogsértésekről beszéltem Iránban, tehát nagyon megfelelő az, hogy megint az utolsó hozzászólásomban is azt kérjem, hogy az emberi jogokat védjük, mert ha ezt mi nem tesszük meg, akkor ki teszi meg helyettünk az újonnan bevezetett sária jogszabályok annyira szigorúak, hogy a szólásszabadságot, a reproduktív jogokat korlátozzák, és mindenek előtt az LMBTI közösség jogait a homoszexualitásért megkövezés általi halálbüntetés jár. 2019-ben ez felháborító és egy barbárság. Tehát azt kérjük, hogy megfelelő szankciókat léptessünk életbe. Látható, hogy ez már eredményekkel jár. Tisztelt képviselők, tisztelt főképviselő, azt kérem, hogy egy olyan Európát építsünk fel, amely az emberi jogokat helyezi előtérbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az állásfoglalások szerzői közül a Szocialista és Demokrata frakció képviseletében Nina Gill következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Senki nem kell, hogy üldöztetés vagy diszkrimináció áldozata legyen azért, mert az aki és azt szeret akit. Közben Brunájban ez a helyzet. A sárja törvénykezést vedették be, a megkövezés általi halált, a végtagok amputálását, halálbüntetést, és így tovább. Ezek a törvények nem azért születtek, mert a lakosság igénye megvan, hanem azért, mert a gazdaság nehéz helyzetben van, rossz állapotban van, és a brunei lakosság figyelmét szeretnék elterelni a vezetőség hibáiról. Nagyon fontos, hogy ezeket a barbár cselekményeket ítéljük el, és vezessünk be célzott vízumtilalmat a rezsim emberei ellen, illetve a szultán tulajdonában lévő vállalkozások ellen is legyenek szankciók. Nagyon fontos, hogy ezeket az intézkedéseket megvalósítsuk, ez csak akkor történhet meg, ha nemzetközi szinten elítéljük, amit ez az állam tett, és hogyha nemzetközi párbeszédet folytatunk az országgal. Főképviselő asszony, most már abba kell hagynunk azt, hogy csak dühösek vagyunk, hanem ebben a sürgős helyzetben lépnünk kell. Lehet, hogy ez az utolsó hozzászólásom, úgyhogy mindenkinek köszönetet mondok az együtt végzett munkáért. Köszönöm szépen. A konzervatív frakció nevében már Démes Máker kapja meg a szót. Ma helyesen fejezzük ki felháborodásunkat a Brunei beli jogszabályok ellen, a, a megkövezés, a korbácsolás, a kezek levágása, ezek a középkori eszközök a mindennapi arzenálba, eszközrendszerbe tartoznak Bruneiben a jog a, a, alkalmazásban. Az állam felelős a saját szabályért, ám ezeket a szabályokat alá kell vetni, az egyetemleges emberi jogok alá kell rendelni, és meg kell tiltani az embertelen bánásmódot tiszteletben tartjuk ugyan a nemzeti sajátságokat, de ez nem lehet kifogás ilyesmire. A nők és gyermek, az LGBTI emberek üldözése alapvetően eh, elítélendő. Tisztelt képviselők, tisztelt főképviselő asszony, utolsó hozzászólásom ebben a ciklusban, ez ebben a házban. Tartsuk szem előtt, hogy az emberi jogokat nem lehet eltörölni. Politikai nyomás alapján sem lehet megszégyeníteni az emberi jogokat, ahogy Bruneiben teszik. Az Európai Parlament helyesen teszi, és a bizottság és a tagállamok kell, hogy felszólítsák azt, hogy ezt a drákúj jogszabály vonják vissza. Lehet, hogy Brunei egy nagyon gazdag ország, ám a morális szegénysége a vezetőknek az mindenképpen elítélendő. Köszönöm szépen. Fabio Massimo Castaldo a következő hozzászóló. Cari colleghi! Kedves kollégák! Miről van itt szó? A brunei szultán a világ leggazdagabb embere, és a három bővíti. 2013-ban elkezdett egy új büntető törvénykönyvet bevezetni három szakaszban a hazájában, a sárjára állnak át, és április harmadikán valósították meg a harmadik szakaszt. A homoszexuálisokat halára kövezik, gyakorlatilag halálbüntetés jár a ilyen szexuális kapcsolatokért, a lopásért végtagot amputálnak, és Persze bizonyos dolgok, bizonyos büntetések csak a társadalom tagjaira, egyszerű tagjaira vonatkoznak, az uralkodó dinasztiára nem. Hogyha akkor lehetne ezt jól megindokolni, hogyha a szultánra és a többiekre is vonatkozna mindez, de hát a 21. században nincs helye az ilyen törvényeknek és én is szeretném megköszönni valamennyiüknek az együtt végzett munkát, a küzdelmet az emberi jogokért, azért az erőért, amelyel igyekeztünk megvédeni azokat az értékeket, amelyek nagyjá teszik Európát, és remélem, hogy együtt tudunk majd működni a következő ciklusban is, hogy itt leszünk valamennyien, akik indulnak a választásokon, és továbbra is fel tudjuk hívni majd a figyelmet az emberi jogokra a külkapcsolatokban, amelynek mindig az alapértékeinknek megfelelőeknek kell lenniük. És remélem, hogy mindig meg tudjuk védeni a legkiszolgáltatottabbakat, a leggyengébbeket. Szívből köszönöm mindenkinek, és mindenkinek sok sikert kívánok. Köszönöm szépen önnek is, egy nagyon fontos üzenetet adott át, és emlékeztetünk majd arra is, hogy lesz még szavazás is. Most kolumbiai képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Kemen Brunájban most már a, a halára kövezést is alkalmazzák a homoszexualitás esetén, az ostorozást, bebörtönzést, házasságon kívüli szexuális kapcsolatért a férfiak és nők között különbséget tesznek. A sária az egész egyszerűen elfogadhatatlan. Ha valaki a Mohamed profétát meri inzultálni, akkor halálbüntetést kap. És önök is az emberi jogokat védik, de ez, ami itt ö, zajlik, ez botrányos amíg az Európai Emberi Jogi Bíróság ennyire toleráns a radikális iszlámmal szemben, addig egész egyszerűen nem tudunk fellépni az ilyen gyűlöletes rendszerekkel szemben, mint a Brunei rezsim, és megint ez a két arcúság uralkodik itt az intézményekben, nem foglalkoznak az emberi jogokkal, így nem lehet jó a lelkiismeretünk. Ez az utolsó hozzászólásom, és természetesen én is szeretném megköszönni mindenkinek a munkát, és mindenkinek jó sok sikert kívánok, akik eljönnek ide. Remélhetőleg szabad emberek, szuverén nemzetek Európája valósul meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elena Valenciano a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. A kollégáim nagyon jól elmondták, hogy mit jelent az a kegyetlenség, amely egyre inkább elterjed Bruneiben. Ez egy szélsőséges példa, de egy további példa, ugyanis számos helyen a világban visszalépés történik a jogok terén, és így relativizálják az emberi jogok egyetemes voltát. Ez az én esetemben is az utolsó hozzászólás itt a plenáris ülésen, és szeretnék egy üzenetet megfogalmazni mindazok nevében, akik a világ legkeményebb országaiban küzdenek az életért, a jogokért, a szabadságért. Remélem, hogy ez a parlament sohasem fog megfeledkezni azokról a személyekről, akik messze vannak ugyan, de ugyanazokat a jogokat képviselik, amelyeket mi is védünk itt. Néha kevesen veszünk részt az emberi jogi vitákban. Remélem, hogy egyre több képviselő csatlakozik majd az emberi jogok védelméhez, de mindenek előtt, amikor felállunk itt a parlamentben, nem szabad elfelejtenünk a börtönöket, a menekülteket, akik a tengerbe fulladnak, a nőket, akik a jogaikért küzdenek, a homoszexuálisokat, akiket lemészárolnak sok országban, és nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy milyen értékekre épült fel az Európai Unió. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és most pedig a spontán felszólások következnek. Hoz Ignacio Faria úr az első. Köszönöm, elnök úr. Mogherini asszony, ez az én utolsó hozzászólásom itt a parlamentben, és már most szeretném megköszönni azt a kitűnő munkát, amelyet a humanitárius ügyekért végzett, és gratulálni szeretnék önnek ehhez. Mogherini asszony, a büntető törvékönyvet a nemzetközi közösség elítélte. Öt éve a szultán most arra törekszik, hogy ugye decemberben megreformálták a büntető törvénykönyvet mindenféle hivatalos döntés nélkül. A saját népét ítéli el ezáltal az ország. Halára ítélnek embereket, homoszexuálisokat, levágják a kezét, lábát annak, aki lopott, vagy abortusz miatt megkorbácsolják az embereket, elhallgattatják az embereket, amit a világ minden részén elütélünk a 21. században. Mogherini asszony a, egy olyan 21. század, amelyben komoly gazdasági érdekek fűződnek a szultán érdekeihez, folyik továbbra is a partnerségi megállapodás tárgyalása, ez elfogadhatatlan, ezt hatályon kívül kell helyezni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Julie Ward a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor megválasztottak 2014-ben, úgy döntöttem, hogy hangot adok azok az embereknek, azok az embereknek, akiknek nincs elég erős hangjuk. Ma is ezt teszem, rendkívül ez platformot megragadva, a globális emberi jogokért felszólalva. Megrázott, hogy a Brunei szultán ismét úgy dönt, hogy bevezeti halálbüntetést a homoszexuálisok ellen és a házasságon kívüli szex ellen. A halálbüntetés mindig elvetendő, ám a mostani helyzet különösen súlyos, hiszen a nők ellen és nemi egyenlőtlenség mellett kerül alkalmazásra. Nem engedi meg az embereknek, hogy azt szeressék, akit szeretni akarnak. A szexizmus és a homofóbia Európában is jelen van, ám látni kell azt, hogy minden aktív lépése a diszkriminációnak, még akkor is apróságnak tűnik, hozzájárul a gyűlölet globális terjedéséhez, amely sokak ez, amely sokan, amelynek sokan lesznek áldozatul. Az EU-ban is máshol is harcolnunk kell a nemek és a szexuális orientáción alapuló diszkrimináció ellen. Minden diplomáciai csatornát meg kell ragadnunk azért, hogy rávegyük a brunei szultánt arra, hogy a középkori törvényeket vessék el, és a halálbüntetést törőjék el ebben az országban és máshol is. Köszönöm szépen. Anna Miranda a következő hozzászóló. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Munkám egy része itt az Európai Parlamentben az emberi jogok és a hang nélküli személyek védelmére irányult. Köszönöm én is Mogherini asszonynak az elkötelezettségét az emberi jogok védelme érdekében. Ki kell állnunk az emberi jogokért, el kell ítélnünk azon támadásokat, amelyeknek a jogvédők vannak kitéve. A halálbüntetés és a diszkrimináció ellen fel kell lépnünk máshol, de az Európai Unióban is Brunei helyzete és a homofóbia elleni álláspontunk, álláspontjuk elítélendőek. Az LMBTI csoport tagja vagyok, és ez büszkévé tesz, ugyanis az emberek védelme a feladatunk, a felelősségünk, az emberi jogokért való küzdelem, a szabadságért, mások tiszteletéért való küzdelem is egyben. Szeretném megköszönni minden kollégának az emberi jogok védelmét. Ez az utolsó hozzászólásom itt ebben a ciklusban, de visszatérek. Köszönöm szépen. Sosnyers úr a következő hozzászóló. Ale znowu to samo, znowu mm, garstka posłów na pustej sali. Köszönöm szépen elnök úr, hát azért itt a terem eléggé üres, és közben az egész világról úgy beszélünk, mintha mindent meg tudnánk oldani. Mire való ez a sok állásfoglalás? Mit szolgál ez a sok állásfoglalás? Gyakorlatilag senkit, semmit. A jogszabályokkal foglalkozunk, megkaptuk a Brunei Szoltánról az információkat, és arról, hogy mit vezetett be a hazájában, de hát azért olyan témákról is szavaznunk kellene, amelyek minket érintenek, például az abortuszról Európában. Hát a Brunei Szoltán lehet, hogy még fontosabb helyet foglal el itt a napirendünkön, mint az európai ügyek. Végtelen az azon országok listája a világban, amelyekkel foglalkoztunk. Akár most is, hát készíthetnénk ugye fekete listát, de a fekete listáról még mindig lemaradnak a tagállamok. Úgyhogy azt mondanám, hogy a saját házunk előtt söprögessünk, és ne pedig szanaszét a világban. A szultán a szultánt az Európai Parlament meghallgatta, és levelet is küldött, amelyet egyébként, amelyben elmagyarázza az álláspontját. Kelly úr, parancsoljon, az öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Az emberi jogok helyzete nagyon romlott Brunájban a sária törvénykezéssel. Kínzás, kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódot vezettek be. Gondolom, hogy tisztában vannak vele, hogy az ENSZ kínzás elleni egyezménye tiltja ezeket a büntetéseket, amelyeket bevezettek. A halálbüntetés például ezek közé tartozik, a homoszexualitást azzal a kegyetlen és vad büntetéssel büntetik, hogy halára kövezik az elítéltet. Írország volt az első, amely az azonos neműek házasságát legalizálta. Nagyon fontos hogy előre lépjünk a világon, ne pedig hátra, és mindenütt garantáljuk, hogy az alapvető emberi jogokat tiszteletben tartják. Sürgetem a brünei hatóságokat, hogy vonják vissza ezt az büntető törvénykönyvet, és olyan szabályokat vezessenek be, amelyek megfelelnek a nemzetközi normáknak, dekriminalizálják a homoszexualitást. Remélem, hogy a világ összes országa nagyon határozott üzenetet fog küldeni Bruneinak. Köszönöm szépen, Stanislav Polcsak! Köszönöm szépen, Köszönöm a szót. A Brunei BTK módosítása szélsőséges dolog. Kínzást, kegyetlenséget vet be az emberi jogok elleni súlyos sértés. A, a halálbüntetés, halára kövezés, a, a, a, a homoszexuális vagy a házasságon kívüli nemű kapcsolatért elképzelhetetlenek a XXI. században. És Brunei szultanátusa egyfajta partnerünk. Nem tudom, hogy a szultán mit ír a levelében, amire utalt. Főképviselőasszony, szerintem a szultán abszolút álszent, hogyha leveleket küld nekünk, ahelyett, hogy a saját dolgai tenne rend, tenni rendbe ezt a felháborító helyzetet. Az ASEAN-nal való tárgyalásaink során feltétlenül napirendre kell tűzni ezt a kérdést a következő fordulóban, mert az emberi jog az Európai Parlament és az Európai Unió egyik legfontosabb értéke. Mi kell megvédjük ezek? Ki teszi, ha mi nem tesszük? Zapan. Köszönöm szépen. Poszpisil úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna a lengyel kollégám hozzászólására reagálni. Ő kételjeit hangoztatta ezen eszmecserével kapcsolatban. Én a korábbi Csehszlovákiából, posztkommunista országból származom, és többen azok közül, akik a kommunizmus ellen küzdöttek, mindig nagyra értékelték más országokból kapott támogatást. Tehát nem szabad letagadnunk azt, hogy egy ilyen vitának igenis van jelentősége. Az emberi jogok egyetemesek, és amikor kiállunk azokért, akiket üldöznek más országokban, akkor ennek van értelme, ennek van fontossága. A cseh disszidensek például nagyon nagyra értékelték azt, hogy nyugati politikusok kiálltak mellettük, felszólaltak az ő érdekükben, és még ma is fenntartják a kapcsolatot, és emlegetik a korábbi francia elnököt Mitterrand. Ezzel pedig lezárjuk ezt az utolsó vitát a jelenlegi ciklusban. Ez volt a KCDI utolsó hozzászólás, és most Mogherini főképviselője szó. Third... Köszönöm, elnök úr. Április harmadikán Brunei, eh, a Brunei szultán jóváhagyta azt a 2013-as büntetőtörvénykönyvet, amelyről most szó van, és amely tartalmaz olyan büntetéseket, mint a kézlevágás, korbácsolás, halára kövezés, amely egész egyszerűen nem illik a mai világba, nincs helyeit. Valamint a halálbüntetés alkalmazásának hatáját is jelentősen kiterjeszti. Ez ellen nyilvánvalóan a világban mindenhol erős ellen érzés van, illetve nem, semmi sem indokolja ilyen típusú büntetések alkalmazását. Semmilyen bűncselekmény nem indokolja az ember megkínzását, a kezének levágását, vagy a kivégzését. És egyetlen ember sem lehet büntetni azért, mert szeret valakit. És sosem lehet büntet, bűncselekményként értelmezni. Ezek a büntetések, ha alkalmazzák őket, igen sok nemzetközi vállalást és egyezményt sért, amelyet Brunei aláírt. Például a kínzás elleni egyezmény is tiltja ezeket, amelyet Brunei 2015-ben írt alá. Aztán sérti a 2012-es ASEAN emberjogi nyilatkozatot is, és valószínűleg a a gyermekjogi egyezményt is, valamint a diszkrimináció, nőkön diszkrimináció tiltásának egyezményét is, amelyeket szintén aláír Brunei. A nemzetközi partnereinkkel együtt emeljük fel a hangunkat, az emberi jogi főbiztosát, Michel Bachelet is beleértve. A brunei kormányt arra hívjuk fel, hogy a BTK politikák végrehajtását úgy alakítsák, hogy ez ne sértse az emberi jogot, és teljes mértékben illeszkedje minden nemzetközi emberi jogi kötelezettséghez, melyet az ország vállalt. A mai vita rendkívül fontos lehetőség arra, hogy hangsúlyozzuk ezen várakozásunkat, azt is várjuk az országtól, hogy tartsa fenn de facto moratóriumát a halálbüntetés alkalmazását illetően. Évek óta figyelemmel kísérjük ezt a helyzetet, nem csak néhány hete kezdtünk reagálni erről biztosítottam önöket. Amikor a 2013-as büntetőtörvénykönyvet elfogadták, felfüggesztettük a partneri és együttműködési megállapodás tárgyalását Brunei-jel, és azóta az ország hatóságával minden találkozónkon felvetjük ezt a kérdést, valamint az emberjogi jelentésünkben is, éves jelentésünkben is rámutatunk e helyzetre. Ideje, hogy felfüggesszék ezeket a büntetéseket az országban. Nyomást gyakorlunk két oldalú szinten is, a brunei hatóságokra közvetlenül is, meg a tagállamok révén is, amelyek jelen vannak az országban. És az Európai Unió emberjogi képviselője is ezen dolgozik. Az ENSZ emberjogi tanácsában is kifejtjük ebbeli munkánkat, az egyetemleges, egyetemes rendszeres áttekintésben is, valamint ASEAN partnereinkkel kapcsolatban is, mert Brunei az ASEAN keretében is tett vállásokat, ezeket is sértik, ezek a jogszabályok. Én személyesen is fel fogom ezt vetni a következő EU-ASEAN találkozón, jövő augusztusban. A megalázó büntetések tiltása nem csak európai értékekről szól. Szeretném hangsúlyozni azt, amit önök is említettek, hogy ezek egyetemleges értékek, melyeket mindenféle hátterű és hitű ember oszt világszerte olyan jogok ezek, melyek nem lehet, amelyet nem sértett meg egyetlen hatóság, egyetlen országban sem, és egyetlen állam se veheti el az állampolgároktól ezt. Minden egy emberi lény méltóságáról van szó. Mi az Európai Unióban továbbra is harcolunk azért, hogy ezt a méltóságot mindenhol elfogadják és tiszteletben tartsák világszerte, legfőképp Európában persze. Mivel ez a mai vita az utolsó ebben a ciklusban, engedjék meg, hogy megköszönjem mindannyiuknak a munkát, amelyet kifejtettek az emberi jogok védelmében. Nagyon nagyra értékelem ezt, mert rendkívüli módon segítette azt a munkát, melyet az Európai Uniós diplomáciai szolgálatok fejthetnek ki világszerte, és azt is említeni szeretném, hogy remélem a következő ciklusban egyre több parlamenti képviselő vesz majd részt az emberi jogok védelmében, elősegítésében az Európai Unión belül is, és a világ, világszínpadán is. Köszönöm szépen. A főképviselő asszonynak azt hiszem, hogy az a taps, amelyet ön kapott, bizonyítja, hogy az együttműködését mindannyian nagyon nagyra értékeljük. Hét állásfoglalás tervezetet kaptunk a következő frakcióktól, zöldek, ECR, FDD, Néppárt, SND és az ALDE. Lezárom most ezt a vitát, a szavazásra pedig még a mai napon kerül sor, és ha már most nyílik számomra ez a lehetőség, szeretném megköszönni mindannyiuknak, az együtt töltött időt, az együttműködésüket, és köszönöm azt is, hogy megválasztottak erre a posztra. Mindazoknak, akik ismét indulnak a választáson, sok sikert kívánok, és egyúttal szeretnék köszönetet mondani a munkatársainknak is, a tolmácsoknak is, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, kívánok mindannyiuknak minden jót, és lezárom most ezt a vitát. A vitát pedig, illetve a szavazást 12 órakor folytatjuk. Az elnök. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Folytatjuk az ülést. Tisztelt képviselőtársak! Nagyon megrázott bennünket a madeirai esemény. Az a buszbaleset, ahol igen, sokan haltak meg és sebesültek meg. Együttérzésünket szeretnénk kifejezni hozzátartók, hozzátartozók és a barátok irányában a tragédia láttán. És szeretném megköszönni a mentésben résztvevő erőknek, a munkájukat. Azt kérem, hogy egy perces néma felállással adózzunk az áldozatok emlékének. Köszönöm. Most Faria képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, képviselők! Eh, azért eh, kértem a lehetőséget, hogy hozzászóljak, hogy közöljem önökkel azt a tragédiát, amely bekövetkezett, és amelyről az elnök is már beszélt, és amely 29 halálos áldozattal jár. Ez az autóbusz német turistákat szállított, ez egy olyan tragédia, amelyről hazám sohasem fog megfeledkezni, nem csak az áldozatok miatt, ez az egyik legsúlyosabb baleset, amely Madeira szigetén bekövetkezett, és ez ráadásul pont húsvétkor következett be. Sajnáljuk a halálos áldozatokat, és azt kérjük, hogy az Európai Parlament nevében küldje el az érintett családoknak a sajnálkozásunkat, és köszönöm, hogy megemlékeztünk az áldozatokról. Köszönöm szépen Faria képviselő szavait. Mindjárt elkezdjük, Kavada úr, a napirendet egy pillanatot várjon. A vonatkozó francia hatóságok Marie-Christine Arnutu mentem jogának felfüggesztését kértek egy vizsgálat során a megfelelő szabályok szerint a jogi szakbizottságnak utaljuk át ezt a kérést. Valamint Linda McEwen asszony úgy döntött visszalép, és a helyét április 19-ével megnyitottuk, és erről értesítettük a értékes tagállami hatóságokat is. Most azonban, hölgyém és uraim, a bizottság alelnökének, Magarini főképviselőasszonynak szeretném megadni a szót. Thank you, Mr. President. Uh, I know this is... Köszönöm szépen, elnök úr. Én tudom, hogy ez egyfajta rituálé, a szavazás előtt nem kérek szót, de szerettem volna, mivel ez a mostani parlamenti ciklus utolsó ülése köszönetet mondani az egész bizottság, és jó magam nevében, és biztos vagyok abban, hogy a tanács is egyetért, tehát őszinte köszönetet szeretném mondani mindenkinek, valamennyi frakcióban, valamennyi európai parlamenti képviselőnek. Kiváló öt év munka van mögöttünk. Megmutattuk, hogy az Európai Uniós intézmények hatékonyan tudnak együttműködni, megőrizve az intézmények autonómiáját, és annak ellenére, hogy különböző politikai nézetek képviseltetik magukat itt. Mindenkinek személyesen köszönetet mondok, aki velem együttműködött, például a külpolitika és védelmi politika területén, vagy az emberi jogok területén. Valamennyiüknek sok sikert kívánok a következő ciklushoz, vagy az életben, bárhol folytatják a munkájukat. Biztos vagyok benne, hogy az európai zászló önökkel marad, az európai írságot a szívükben viszik tovább. Még van néhány hónap a ciklusból, megpróbálunk az eddig elért jó eredményekre és a tanulságokra építeni az öt év közös munka után és örömmel várjuk az új parlamenti képviselőkkel való találkozást, amikor is megkezdi majd a munkáját júliusban az új parlament. Köszönöm szépen, és mindenkinek gratulálok! Köszönöm szépen, Magarini biztos asszony. Az egész ház nevében azt hiszem joggal köszönöm meg a munkáját, és szeretném viszonozni jó kívánságait. Említette ön is, hogy utolsó ülésünkre került ebben a ciklusban sor, és ö, ö, olyan hozzászólásokkal is jelentkeztek képviselőtársam, amelyek a házszabálya nem, vagy a, ö, fel a, a napirendhez nem illeszkednek. Én is azt szeretném elmondani, hogy nálam két képviselő asszony jelentkezett szóra, megadom nekik a szót. Egyébként továbbiaknak nem általános hozzászólások, csak nekik kettejüknek. Először képviselő asszony kapja így meg a szót. Grazie Presidente, sarò Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon-nagyon rövid leszek. Szeretném elmondani, hogy ma a City UNESCO világnapja, és szeretnék megemlékezni a Notre Dame-ról, Notre Dame székesegyházról Párizsban, illetve a világ kulturális örökségéről. Nagyon sok munkát végeztünk, több mint 30 millió állampolgárt foglalkoztatnak ezek a kérdések. Nagy a feladatunk parlamentként, most már minden európai programban biztosítunk forrásokat a kulturális örökség védelmére, és azt gondolom, hogy megköszönöm természetesen a kollégáknak ezt, hogy tíz éve, tíz év munka után itt a parlamentből távozva azt gondolom, hogy az oktatási és kulturális politikákon nagyot lendítettünk itt. Megköszönöm, elnök úr, megköszönöm a tanács és a bizottság képviselőinek is. Köszönöm szépen, Kosztak képviselő, most pedig Grosztet asszony kapja meg a szót. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, köszönöm önöknek. Nagyon sokan vannak, akik ezeket a sárga nárciszokat kitűzték. És ezek a nárciszok emlékeztetnek bennünket erre a szörnyű évfordulóra, a Varsói gettó lázadásra. Több ezren hordják Varsóban is ezeket a virágokat. Azért, hogy jelezzék, hogy soha többet ezt nem. És ez a nácisz emlékeztet bennünket arra, ez a sárga virág, hogy miért dolgozunk itt Európában. A béke, az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ez a célunk. Én valamennyiüknek azt kívánom, hogy továbbra is tudják támogatni ezt, ezzel az akarattal dolgozzanak, bárhol is legyenek. Köszönöm szépen. Most megkérdezem, van-e olyan hozzászólás, amely valóban az ügyrendel kapcsolatos? Ténylegesen ügyrendi hozzászólás van-e? Nincs. Akkor most én szeretném néhány kollégának, Kavada a kollega felé jelentkezett, megadni a szót. Kavada úr először. Merci, cher Rainer, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, kedves Rainer, köszönöm eh, Elnök úr, rövid leszek, mert tudom, hogy nem szereti senki a hosszas hozzászólásokat. 15 évet töltöttem itt a parlamentben, megígértem a francia népnek, a választóimnak, hogy nagyon keményen fogok dolgozni, és remélem, hogy ez sikerült az önök együttműködésének hála. Ez a harmadik mandátumom, és szeretnék mindenkitől elköszönni, annyit mondani, elnök úr, és hát önök persze Franciaország szomszédai, úgyhogy önöket ez érinti. Egy egyszerű dolgot mondanék. Európa megmarad és tovább él. Európa tovább él mindazok ellenére, akik szeretnék a határokat újra felhúzni, és így tovább. Pedig ez itt Joel Brandt Európája, aki több tízezer zsidót mentett az az Európa, ahol ez a gettólázadás bekövetkezett, amelyről beszéltünk. Baukál és még két lengyel Bíra Európája, Helmut Schmidt és Kohl Európája, Guzi Flásman Európája, az a szlovák, aki életeket mentett, mentett a háború alatt, és Simon Weil barátom Európája is. Köszönöm szépen, hogy jobb állampolgárrá válhattam, mint ami érkezéskor, aki érkezéskor voltam. És most távozom, mindenkinek köszönetet mondok és szerényen és nagyon szigorú munkaetikával távozom, aminek, hogy mindenkinek kellene. Köszönöm. Herr Kollege Péterle. Péterle kollega kapja most meg a szót. Dear, dear colleagues, uh, dear... Tisztelt kollégák, ezek az utolsó döntések, amelyeket most meghozunk a ciklus során. Szeretném megköszönni öt év során az egységben, egységet a sokszínűségben, és építsük újjá a Notre Dame-ot, és kellemes húsvét ünnepeket! Köszönöm szépen, Péter Lel kollega. Most pedig kezdődnek a szavazások. Először Kína témájában szóbeli módosított nyújtott be képviselőtársam. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden csak. A szóbeli módosítunk az A preambulum ponttal kapcsolatban. Kína kifejezte az emberi jogi normákkal kapcsolatban érdeklődését. Köszönöm, hogy támogatják a szubli módosítómat. Van-e ellenvetés a szubli módosítóval szemben? Nincs. Akkor szavazzunk róla egészében, az egész szövegről. E-, ezzel a módosítással név szerinti szavazás lesz. Megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Kamerun témája következik. Hét frakció terjeszt be módosított, egyes módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. Az egész szövegről szavazzunk. Nem, Elnézés. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Brunei témája. Közös hét frakció terjesztett be közös állásfogás indítványt. Kettes módosító név szerint megnyitom. Voksoljanak, kérem, lezárom. Elvetettük. 11. Eredeti szöveg két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 3. Név szerint megnyitom. Szavazzanak, kérem. Lezárom. Elvetettük. D1-es mellette ellene tartózkodó elvetettük. Gábor két részben első mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Morális jelentés. Egyszeri név szerinti megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Jön Balázs képviselőjelentése. Először Stevens asszony szeretne szóbeli módosítót beterjeszteni. Dear President, colleague. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! A 190-es cikk negyedik bekezdésével összhangban frakcióm nevében azt szeretném javasolni, hogy a Balász jelentés kapcsolatos jelentést egy későbbi parlamenti ülésszakra halasszuk el, azért, mert ez a jelentés egyáltalán nem áll készen arra, hogy szavazzunk róla, és ha szavazunk, az csak megvilágítja az utolsó napon a súlyos nézeteltéréseket közöttünk. Úgy vélem, hogy nyitva kell hagyjuk ezt a dossziét, hogy a következő parlament feltárja a lehetőségeket egy jó megállapodás érdekében, amely valódi többletértéket jelent majd az állampolgárok számára. Remélem, hogy számíthatok a támogatásukra, hogy elhalasszuk ezt a szavazást, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Stevens asszony a konzervatív frakció nevében szólt hozzá. Bálás úr ez ellen szeretne felszólalni, parancsoljon, megadom a szót az indítványára. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy olyan kérés, amelyet már hétfőn is megfogalmaztak, emlékeztetek mindenkit, és újra azzal próbálkozik a konzervatív jobboldal, hogy akadályozza a munkát, a demokratikus vitát és szavazást. A vita lezajlott, és most itt az ideje, hogy szavazzunk, és ne próbáljunk akadályozni dolgokat. Egy nagyon lényegi témáról van szó, a dolgozók jogairól. Ne legyen néma a parlament a pont a ciklus végén egy ilyen témában. Köszönöm szépen, Bálasz kollega szavait most szavazzunk. A konzervatív frakció indítványáról név szerint szavazzunk, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Kérem mindenki szavazzon, lezárom a szavazást. Angenommen. Elfogadtuk. Eichhout jelentés a következő 90-es. Név szerint szavazunk a módosítóról, megnyitom. Kérem, voksoljanak. Lezárom. Elfogadtuk. 91-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ezzel lezártuk. Gzsibur jelentése a következő, előzetes megállapodás. 87-es módosító név szerint szavazunk róla, megnyitom. Kérem szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. Ezzel az első olvasatot lezártuk. Zvievka úr jelentése a következő, itt is van egy előttes megállapodás, 41-es módosító név szerint megnyitom. Kérem, voksolja mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel az első olvasatban lezártuk a folyamatot a parlamentben. Régner asszony jelentése. Itt is van egy előzetes megadás. 340-es módosító név szerint megnyitom. Kérem mindenki voksoljon. Lezárom. Elfogadtuk. Krasnodebski úr jelentése a következő 32-48-as módosítókról egyben szavazunk, név szerint megnyitom. Szavazzanak kérem. Lezárom. Elvetettük. 31 CP1 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 33-os név szerint megnyitom. Mindenki leszavazott? Lezárom. Elvetettük. 6-os és 13-as egyben, mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 31 CP2-es, mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 34, név szerint. Megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. elvetettük. 31 CPH 1 mellette, ellene tartózkodó elfogadtuk. 1-es CP1 okafogyott lett, 35-ös név szerint megnyitom. Kérem mindenki szavazzon le. Lezárom. Elvetve. 31 CP4 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 1 CP2D és 31 CP5D ugyanazok mellette ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Ezzel a 36-ost elintéztük. 37-es név szerint megnyitom. Kérem szavazzon mindenki le, lezárom a szavazást. Elvetettük 31 CP6 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 1 CP3 okafogyottá vált így, 38 név szerint megnyitom. Kérem, voksoljanak. Lezárom. Elvetettük. 39 név szerint megnyitom. Kérem, szavazzanak. Lezárom. elvetettük. 29 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 40 név szerint, megnyitom. Szavazzanak kérem. Lezárom. Elvetettük. 31 CP7 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 42 név szerint, megnyitom. Kérem szavazza mindenki, lezárom. Elvetettük. 21 és 41 egyformák. Név szerint megnyitom. Szavazzanak kérem, lezárom. Elvetettük. 43D, név szerint megnyitom. Szavazzanak, lezárom. Elvetettük. 1 CP4 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 31 CP8 mellette, ellene, tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel, ellenőrizzük a 31 CP8-at. Szerintem átment, de nem látszott jól. Lezárom most. Elfogadtuk. 31 CP9 név szerint megnyitom. Szavazzanak kérem, lezárom. Elfogadtuk. 44. Ezzel okafogyottá vált. 31 CP10 név szerint megnyitom. Kérem szavazzon mindenki. Lezárom. Elfogadtuk. 30 CP 11 név szerint megnyitom. Haben abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. Elfogadtuk. 45. A 45-ös nem lett fogyott, úgyhogy szavazunk róla név szerint 45-ösről megnyitom. Lezárom a szavazást elvetettük. Egy CP5 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 31 CP10 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egy CP6 név szerint megnyitom. Kérem voksoljanak, mert lezárom. Elvetettük. 31 CP11 név szerint megnyitom. Kérem szavazzon mindenki. Lezárom. Elfogadtuk. 47 nép szerint megnyitom. Ha leszavaztak, lezárom. Elvetettük 46 nép szerint. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak, kérem. Lezárom. Elvetettük. 1 CP7. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 31 CP12 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk a bizottság javaslatát. Módosított formában név szerint szavazzuk. Megnyitom. Kérem mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel az első olvasatot lezártuk a parlamentben. Jön Luke úr jelentése. Kettes módosító név szerint megnyitom. Szavazzanak kérem, lezárom. Elfogadtuk az első olvasatot, így lezártuk a parlamentben. Következő jelentés, Luke úr szintén a szerző, előzetes, megállapodás, kettes módosító név szerint megnyitom. Kérem szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Az első olvasatot ezzel lezártuk a parlament. Fernándes Gualtier jelentés következik. Mogherini a képviselő a bizottság nevében kért szót. Elnök úr, először is hadd köszönjem meg a jelentéstevőknek, Gáltieri és Fernándes uraknak a kiváló munkát, melyet kifejtettek a témában. Szeretném megköszönni ezentúl a szakbizottságoknak is, az Ekonnak és a BASnak, meg a társulbizottságoknak és összes árnyékeladónak a konstruktív munkát, amely nagyon rövid idő alatt kellett kifejtsenek. A parlament folyamatosan támogatta a bizottság kezdeményezéseit a beruházások támogatásában. egy ciklus során a bizottság üdvözli ezt a megállapodást, mely a társjogalkotók között született. Szeretném felolvasni a következő nyilatkozott szó szerint, rövid lesz, ahogy megállapodtunk a triológusban. A tanács előjogaira tekintettel a stabilitási növekedési paktum végrehajtásában a tagállamok hozzájárulását illetően, vagy a tagállam vagy nemzeti fejlesztési bankok révén, az általános kormányzati szektorban, vagy a tagállam részéről a tematikus vagy éves platformban elviekben meg kell feleljen olyan intézkedésnek, amelyek az öt 1 és 9.1-es cikk a vonatkozó tanácsi rendeletben előrányoz, valamint a 3-as és 4-es cikk a 41-76-os per 79-es rendelet révén. Valamit nem sértve a tanács előjogait. A stabilitás paktum végrehajtásában a bizottság a végrehajtási irányelvek további frissítését illetően ugyanolyan elbánás biztosít, mint az IFSI tekintetében a rugalmassági bizottsági kommunéké keretei között az Invest EU mint beléphet az ISSI utód eszközeként a tagállamok általi befizetések ügyében az európai garanciát kiegészítendő. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mogherini alelnök. Van egy részleges megállapodás, 42 kettes módosító mellett kiszavaz, ellene kitartózkodik, elfogadva. A 2019. januárjában elfogadott módosítókat helyettesítjük. Most a bizottságjavaslatról szavazunk név szerint. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk, a parlament első olvasatát ezáltal lezártuk. Következik a Klun jelentés. Itt is egy ideiglenes megállapodás 63-as módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik Tang kolléga jelentése. Itt is egy előzetes megállapodás, kettes módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. elfogadtuk. Itt is az első olvasatot ezáltal lezárjuk. Következik Görling képviselő jelentése. Egy ideiglenes megállapodás, 44-es módosítóról szavazunk név szerint. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A parlament első olvasatát lezárjuk. Langen képviselő jelentése következik szintén egy ideiglenes megállapodás, kettes módosító, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Az első olvasatot ezáltal lezárjuk. A Hübner jelentés a következő, itt is egy ideiglenes megállapodás, kettes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Következik Sander képviselő jelentése. Itt is egy ideiglenes megállapodás kettes módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az első olvasatot, így ebben az esetben is lezártuk, most pedig még következik egy állásfoglalási indítvány, amely a tanácsal és a bizottsággal vonatkozó tárgyalást illeti. Az egészről kizvaz mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. És végezetül az endokrin károsító anyagokra vonatkozó állásfoglalási indítvány következik. Kettes, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom elfogadtuk. Hetes bekezdés részként az első részről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva egyes módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás szintén elfogadtuk. Tisztelt kollégák, ezzel az utolsó szavazás ideje is elérkezett. Szeretnék eh, mindenkinek köszönetet mondani a plenárison tanúsított együttműködéséért, és eh, még akkor is, hogyha hibát követtem el, köszönöm az eh, elnézésüket, kérem, köszönöm a megértésüket, esetleg, hogyha valaki valakit megbántottam volna, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, illetve sok sikert abban az esetben, hogyha újraindulnak a választáson, és ahogyan azt egyszer már elmondtam, a Strasburgi támadásokat követően mindig figyelembe kell vennünk, hogy a politikai véleményekről, gondolatokról van szó, de nem szabad kételyt hagyni azzal kapcsolatban, hogy az ellenfél, hogy itt az ember lehet egy politikai ellenfél, de a demokrácia a fontos. Végezetül pedig még jelezném, hogy akkor szedjék ki a kártyájukat, hogyha lezárult a szavazás, megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. So. Alles Gute. Danke Ihnen auch. Nos, ma lehet, hogy még egy kicsit nehezebb lesz, mert olyan sokan szeretnének elköszönni egymástól, és minden jót kívánni a kollégáiknak. Ennek ellenére nagyon hálás lennék, hogyha gyorsan elhagynák a termet annak érdekében, hogy áttérhessünk a szavazat indoklásra. So, wir werden dann wieder dazu Rendben, akkor ismét megneveznék néhány kollégát, már csak azért is, hogy felgyorsítsam ezt a folyamatot. Kaspári kolléga. Herr Kollege Proust. Proust. Herr Kollege Karas. Herr Kollege Karas, Bulman kolléga. Herr Kollege Castaldo. Castaldo képviselő. Frau Kollegin Zimmer und Herr Kollege Scholz. Zimmer és Scholz képviselők. Frau Kollegin Grosztet. Grosztet képviselő. Frau Kollegin képviselő. Thank you. Arra kérném, hogy a teremszolgák is segítsenek egy kicsit abban, hogy az SND és a néppárti folyosón egy kicsit felgyorsuljon a tempó. Rendben, akkor a szavazat következnek, és először a metsola jelentés következik. Forenza képviselőnek adom meg a szót. Aki már nincs a teremben. Ebben az esetben következik az eichhout jelentés, és kérem, a GUE képviselőket. Scholz úr! Scholz úr! So, ich darf jetzt Tehát akkor Sosnyerc képviselőnek adom meg a szót, parancsoljon. Nemmel szavaztam ezzel a jelentésre, mert nem értem, hogy mi benne a logika. Egy gépjármű kettőnek számít abban az esetben, hogyha széndiokszidot bocsát ki. Nincsen nulla, nincsenek nulla kibocsátású járművek, tehát ennek itt semmi értelme nincs. Ez egy további irányelv, amelyet itt az európai képviselők nem értenek. Nincs itt elég szakértelem, elég tudás ahhoz, hogy ellenőrizzük azt, hogy a környezet jobb helyzetbe kerül-e, hogyha az elektromos járművek el, jobban elterjednek, ugyanis az energiaköltségek akkor valahova máshova hárulnak, hiszen az elektromos az elektromos energia előállítása is költséget jelent, és aztán az akkumulátorokban a káros anyagok például Norvégiában problémát jelentenek, úgyhogy a véleményem szerint ez egy újabb felelőtlen irányelv. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sosnyert kolléga. Következik a GZSIP jelentés a tiszta és energetikai szempontból hatékony környezet közlekedési járművek. Matthews képviselője a szó. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor ezt az intézkedést először elővettük, akkor eléggé elégedetlen voltam vele. Tipikus, hogy inkább a központosításról, több ellenőrzésről, sokkal szigorúbb szabályok betartásáról, középről beszéltünk. És nagy hangsúlyt fektettünk az elektromos járművekre a kibocsátás csökkentés növelése érdekében. De hát, hogyha a közgazdaságtamból valamit is megtanultunk, az az, hogy soha nem tudjuk, hogy a technológiák hogyan fognak fejlődni. És az, hogy az itt ülő politikusok próbálják meg diktálni azt, hogy a technológia hogyan alakul, és hogy az ágazatoknak hogyan kell fejlődni, hát ez teljesen nonsens dolog. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy végül az árnyék előadókkal, az előadóval hosszas munka után sikerült ezt rugalmassá tenni, és sokkal kevesebb hangsúlyt helyezünk csak és kizárólag az elektromos járművekre, és hagyjuk, hogy a technológia úgy fejlődjön, ahogy akar. Köszönöm szépen. Zsip jelentős vonatkozó magyarázatokat. Most pedig Zsevszka úr jelentésének a digitális eszközök folyamatok használata társaságok terén című jelentésére vonatkozó hozzászólásokat, ennek Matthews kollega ismét. Köszönöm, hogy szót adott ez ügyben is. Úgy gondolom, ez nagyon fontos téma. Létfontosságú lik, hogy azok a vállalatok, amelyek határnál mutatnak kereskedni, és ezt az interneten akarják tenni, elektronikus módon, szabadon megtehessék, anélkül, hogy korlátoznák őket, anélkül, hogy megállítanák ezzel, fékeznék ezzel a nemzetközi versenyt. A, a kiadási ágazatban, ahol én dolgozom, elektronikus könyveket adnak ki, bárki letöltheti őket, a kifizetést miután lekönyvelte a rendszer távolról, a távoli kereskedés rendkívül fontos elektronikus kereskedés ebben az ágazatban, és fontos, hogy lebontsuk az akadályokat. Akkor is, hogyha fizikailag valaki elutazik egy másik országba, az internet épp az a lényege, hogy ne legyenek országhatárok a szolgáltatásokban. Köszönöm szépen, Matthews úr, az jelentéshez fizet magyarázatokat. Most jön a Régner jelentés, határokon átnyúló átalakítások, egyesülések, szétválások a vállalatok tekintetében, ismét Matthews kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Megint csak annak a szükségességét szeretném hangsúlyozni, hogy a nemzetközi kereskedelem megvalósulhasson és szabadabb legyen. És nagy örömmel mondom, hogy a munkánk könnyebbé teszi ezt. És megint, amikor az intézkedést először elővettük, akkor inkább arról volt szó, hogy egyre több szabályt vezetünk be, hogy a vállalkozásoknak egyre több mindent kell bizonyítani, mielőtt a tevékenységüket folytathatnák, és nagy örömmel mondom, hogy most már nem erről van szó, nagy erőlelépés ez a nemzetközi kereskedelem terén, az Európai Unióban az internet, nemzetközi kereskedelem a gazdaságot lendíti fel, és segíti az egyes nemzetek közötti kölcsönös megértést, és ez biztos, hogy jó dolog. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Matthews úr, a régi jelentés összbizott magyarázatát. Két magyarázat jön most, az Európai Védelmi Alapról szóló Krasztodevszki jelentés tárgyában. Jurek úr az első przewodniczący, i panowie posłowie. Köszönöm szépen, hölgyem, hölgyem és uraim a szót. A bármely politikai közösség értékrendszere a költségvetési számokban is tükröződik. Az a döntés, hogy európai védelmi alapot hozunk létre, talán nem egy nagy lépés, de nagyon világos lépés ebben az irányban. A házban sok Merkel asszony is beszélt erről, meg Weber úr is. Arról van szó, hogy európai hadsereg alapjait fektetjük le, ám ez nem a megfelelő irány az együttműködés számára szerintem. A legtöbb állam, tudnék, tagállamunk a NATO tagja is egyben. Nem azért ültünk itt össze, hogy olyan politikai erőt hozzunk létre, amely katonai formában öltestet, hanem hogy a tagállamok függetlenségét támogassuk kölcsönösen. Tehát ne lépjenek ebben az irányban tovább, figyelmeztetem önöket. Köszönöm, Jurek úr! Forenza képviselő kapja meg a szót. Grazie, Presidente, ho votato... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon határozottan az állásfoglalás ellen szavaztam. Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak radikálisan meg kellene változtatnia magát, és az emberek védelmére kellene, az életvédelmére kellene összpontosítania, és nem a határok védelmére, ahogy már megint azt megtettük ezzel az állásfoglalással. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió sok mindent kockáztat most lehet, hogy véglegesen elsüllyed az egész mediterrán térség, és uh, itt naponta, napról napra ezrek halnak meg. Az életmentést kellene finanszírozni, a szegénység csökkentését, európai adózást progresszív módon bevezetni és az, hogy közben európai hadsereget állítunk fel, attól veszi el a pénzt, hogy az egyenlőtlenségekkel szemben tudjunk küzdeni, ne, küzdeni. Nem a határokra, hanem a befogadásra kell építeni Európát. Köszönöm szépen Forenz ön szavait. Krasnodebszki úr jelentésre vonatkozóan. Most pedig Tang úr jelentése jön a fenntartó beruházások vonatkozó információra. Meyer képviselő asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, én vagyok az utolsó brit képviselő, aki most itt felszólal, de talán nem mindörökre lesz ez így. A pénzügyi ágazat nem szólhat csak arról, hogy néhányan nyereségre tesznek szert, anélkül, hogy ignorálnák a másokra háruló következményeket. Munkáspárti képviselőként azt akarom, hogy a bankokban a pénzek egy igazságosabb társadalom képítéséhez járuljanak hozzá. Ezért a pénzügyet össze kell kötnünk a fenntartható menetrendel, ez mindenkinek a hosszú távú érdekében áll a szennyező fosszilis üzemanyagok nem jelentenek fenntartható beruházást, vagy például a gyermekmunka sem ilyen. Ma szabályokat fogadtunk el az a kapcsolatban, hogy a pénzintézeteknek a nyereséget is, a megtérülést figyelembe kell venniük, de olyan kérdéseket is, mint a környezetvédelem, vagy a korrupció felszámolása, vagy a nemek közti bérszakadék felszámolása a, olyan egy többségi társadalmat szeretnénk kiépíteni. Köszönöm szépen, Mayer képviselő. Ezzel lezárjuk a tángjelentéssel kapcsolatos szavazatindoklásokat, és most a tanácsal és a bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról szóló tárgyalások kapcsán Poszpisil képviselő szavazatindoklását hallgatjuk meg. Pěkně, pane předsedo, já jsem podpořil toto usnesení. Köszönöm, elnök úr, én támogattam ezt az állásfoglalási indítványt, mert valóban elfogadhatatlan, hogy nincs még mindig egy végrehajtási iránymutatásunk az Európai Parlament vizsgálati jogáról az egész ciklus során próbáltunk ilyen mandátumot szerezni, de a tanács és a bizottság részéről nagyon kevés reakció volt. Egészen őszig negatívan reagáltak erre a kérésünkre, különböző indokokat hoztak fel arra, hogy miért nem hajlandók elfogadni egy ilyen megállapodást. Remélem, hogy a következő parlamenti ciklusban a parlament a bizottsággal és a tárgyalással együtt kísérletet tesz ezen helyzet orvoslására és ez egy kulcsfontosságú szerep a parlament számára. Hatékonyan kell, hogy tudjuk gyakorolni ezt a szerepünket. Köszönöm. Szóval- Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk ezt a jelentést. Még két magyarázat következik. A endokrin károsítóanyagokra vonatkozó átfogó uniós keretből. Fária képviselő az első. Köszönöm, elnök úr. Egyértelműek az endokrin károsító anyagokkal kapcsolatos tudományos bizonyítékok már 20 éves múltra tekintenek vissza. Ezek itt vannak köztünk, és az elhízás, a rák vagy, a, vagy egyéb egészségügyi problémák okozói a riasztásra helyeztük eddig a hangsúlyt, de igazából horizontális megoldás még nincs, hogy ezen károsító anyagok jelenlétét felszámoljunk. Vannak olyan anyagok, amelyek a gyermek élelmiszerekben is benne vannak, de a gyermekek és saját magunk is különböző anyagok, élelmiszerek, kozmetikumok vagy higiéniás termékek által nap mint nap kapcsolatban vagyunk az ilyen anyagokkal és fel kell, ki kell iktatnunk azokat, amelyek a hormonrendszerre káros hatásúak lehetnek. Az elővigyázatosság kellve nagyon fontos, figyelembe kell venni a megfelelő adagolásokat is, és végezettől szeretném még leszögezni, hogy az emberi jogok, az egészség és hasonló témákban mindig megpróbáltam megoldásokra törekedni ebben a ciklusban. Köszönöm. Köszönöm szépen Fari a kollégának, most pedig Sosnyersz képviselő kapja meg a szót. Az állásfoglalás röviden összefoglalható nem arról van szó, milyen anyagokról van szó, hogy károsak-e vagy sem, hanem szabályozni akarunk. Az Európai Bizottság pedig ebben a legkiválóbb. Mutatja ez, hogy a parlament nem tanult a Brexit ból. A briteknek már elege van, hogy túlszabályozásunkból, az arroganciánkból, a bizottság arroganciájából. A britek úgy döntöttek, hogy nem élnek együtt tovább az EU-val. Nem látják be, hogy Európa Európának elege van ebből. A kormányzó elit elveszti majd a hatalmát Európában. Nem tudom, milyen vívmányokról beszélnek az Európai Parlamentnek. Mi magyarázza ezt az arroganciát, mivel támasztják alá ebeli ténykedésüket. Mi adja önnek a jogot ehhez? Ez a szeniorok, a nyugdíjasok klubja ez itt. Magátoktól sem, magátoktól sem tudjátok reprodukálni, nem hogy a jogszabályokat. Oktatjátok az egész világot, Európát tönkretettétek, és azt hiszem az Európai Unió el kell pusztuljon. Nagyon köszönöm, Sosnyás kollega. Ezzel zárjuk a szavazat magyarázatokat az endokrin károsító anyagra vonatkozóan. Még van egy magyarázat, Metzola asszony részéről, az európai határ és partvédelemről. Franza asszony, parancsoljon! Grazie, Presidente, anche per... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a megértését is. Én eh, az állásfoglalás ellen szavaztam, a jelentés ellen szavaztam azért, mert szerintem Európában szükség van arra, hogy eh, mentsük a dolgokat, és ne roncsunk, jart, ne roncsunk rajtuk. Líbia eh, nagyon sok áldozatot követel, a civil, megint a civil szervezetekről van szó, és megint olyan kormányokról, amelyek egyfajta irányelvet fogadnak el, egy különleges jogszabályt a földközi tenger térségében tevékenykedő hajókról. Az Open Arms egy civil szervezet, amely életeket ment, és nagyon büszke vagyok arra, hogy őket támogathattam. Ez az utolsó hozzászólásom itt a plenáris ülésen Köszönöm mindenkinek a munkát, remélem, hogy a kötelességemet elvégeztem, a gyengéket, a kiszolgáltatottakat védtem és képviseltem, mert nekik nincs hangjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Foránza asszony. Ezzel zárjuk a szabadat magyarázatot. A tegnapi ülés, jegyzőkönyve és elfogadott szövegek elérhetőek, ha ellenvetés van jelezzék, ha nem, elfogadva tekintjük ezeket. Ha nincs ellenvetés, a ma elfogadott állásfoglalásokat eljutatjuk az érintett személyeknek és testületeknek. Ez a ciklus utolsó ülése, ezért a 92-es házszabálytól eltérően most fogadjuk el a jegyzőkönyvet, amennyiben nem élnek ellenvetéssel. Nem éltek, elfogadtuk. Mindenkinek sok szerencsét, nagyon jót kívánok, köszönöm a szolgálatoknak a munkát és a segítséget, mert a ciklus során kifejtettek, és mindenkinek boldog húsvét ünnepeket kívánok, és biztonságos hazautat. És azt, hogy aki visszatér, felfrissülve térjen vissza a következő ciklusra. Zárom az ülést.